Hablando del contrato, a lo largo de este ejercicio de la descarga he prestado especial atención a los temas de contratación pública y la planificación de la gestión, algo que ha quedado reflejado en la resolución. Az adminisztráció tervezése, szervezése a jövőben, illetve a közbeszerzési mechanizmusok. Milyen ellenőrző mechanizmusokat vezettek be annak érdekében, hogy orvosolják a problémákat, amelyek felléptek bizonyos kritériumok kapcsán. Előfordult, hogy bizonyos főigazgatóságok túl gyakran alkalmaztak rendkívüli eljárásokat, amelyeket rendkívüli módon vezettek be és alkalmaztak. Aztán a brüsszeli plenáris ülésterem kérdését is meg kell említenünk. Elhangzott, hogy a plenáris ülésterem a plenes ülésterem esetében szükséges javításokra vonatkozó szerződés nem közbeszerzés keretében köttetett. Továbbá mi a helyzet Luxemburgban? Brüsszel esetében ugye azt hallhattuk, hogy a szakértők olyan megoldást választottak, amelyek megfelelően már csak 2013 végén lehet a termet újra használatba venni, és az infrastruktúra költségei, illetve infrastruktúrás javítások költségei még nem ismertek, de azt közölték velünk, hogy kb. 3 millió euró költséggel kell számolni. Érdekelne, hogy pontosan mennyi lesz ez az összeg. Jó lett volna, hogyha a munkaprogrammal kapcsolatban is kaptunk volna emellett részletes tájékoztatást. De Velle úr nem gondolja, hogy túl optimista azt gondolni, hogy 2013 végén újra rendelkezésre áll a plenáris ülésterem. El tudná mondani nekünk, hogy konkrétan milyen adatok alapján végezték ezt a becslést. Aztán, ami az Európai Házát illeti, az Európai Bizottság már közölte az Európai Parlamenttel, hogy milyen mértékben fog az Európai Bizottság hozzájárulni a ház költségeihez. 2013 nyarán ugye elvileg már közölte az Európai Bizottság a parlamenttel konkrét számot, jó lenne, hogyha erről is beszámolhatna, illetve, hogy az Európai Bizottság egyelőre nem nevezett meg konkrét számot, akkor érdekel, hogy a tárgyalások hol állnak jelenleg. Egy további dolog, amelyet fontosnak tartok, a különböző szolgáltatások bevonása. Ilyen az informatikai főigazgatóság, az ITEK főigazgatóság, főleg kül külső munkatársakkal dolgoztak, most pedig megpróbálnak belső munkatársakat szervezni ehhez. Most az informatikai szolgáltatások egyre inkább bekerülnek a parlament berkein belőle, és más szolgáltatások esetében is így van ez. Ide, tartoznak, ide tartozik 60 új álláshely. Úgy gondolom meg kellene néznünk, hogy ez mennyibe fog kerülni végül semleges lesz ez a költségvetés szempontjából, vagy többletköltségekkel kell számolni. És érdekelne a biztonság témaköre is, ezt röviden említette. Említette röviden a biztonsági főigazgatóságot. Nem régiben láthattuk, hogy immáron az őrök, a biztonsági munkatársak saját ruházatot kaptak, Érdekelne, hogy a parlament tevékenységére mindez milyen kihatással van. Aztán a zónák kialakítása. Mikor fogjuk a projekt részleteit megtudni, illetve mikor fogjuk megtudni azt, hogy volt-e előrelépése projekt kapcsán. Zárásképpen meg szeretném említeni az Európai Parlament szerepét az európai iskolák működésében. Ön ugyan nem tért ki erre, de az Európai Parlament tisztviselőjének gyermekei sok esetben európai iskolába járnak, ezért úgy gondolom, fontos, hogy az Európai Parlament az iskolák működésében nagyobb szerepet töltsön be. Köszönöm szépen. Úgy gondoltam, talán jó lenne, hogyha most egy első körben választ adni, és utána adnék lehetőséget a kollégáknak. Szeretném elkérni az ön fejhallgatóját, mert az önné, az enyém önnálam van, akkor ön kérje el a mellette lévő, tehát mindenki balról egyel arra jobbra a fejhallgatókat, és akkor rendben vagyunk. We given an example how... Már, már meg is mutattuk a jó példát arra, hogy hogyan lehet intelligens formában takarékoskodni. Teljes mértékben egyetértek az előadó megjegyzésével, valóban intelligens formában kell takarékoskodnunk. Nagyon könnyű a költségvetési eljárásban is egy-egy költségvetési sort csökkenteni, de ez a csökkentés és a költségvetési eljárás nem jelenti azt, hogy automatikusan kevesebbet is költünk. A strukturális reformok, szerkezetváltás és egyéb módosítás nem szükségszerűen adja ugyanazt az eredményt. A megtakarításokra mi úgy próbáltunk jutni, hogy jobb szervezést valósítunk meg, és jobban használjuk fel a forrásokat, ahol szükség van rá. Ez például azt jelenti, hogy az a fordító szolgáltatásoknál voltak olyan nyelvi egységek, ahol nem feleltek meg az igényeknek. Volt, ahol túlterhelés volt, mert túl kevés munka volt a munkateherhez, míg mások alul foglalkoztatottak voltak. Ezt sikerült kiegyenlítenünk és további forrásokat találni a politikai tevékenységekre, hogy a ház politikai tevékenységét, a képviselőket segítsük. A beruházásokat, ráfordításokat a költségvetési szakbizottság plusz terhelése és az adófizetők plusz terhelése nélkül sikerült megvalósítani. És ugyanígy az állandó alkalmazottak, állandó köztisztviselők a történelem, Európai Történelem házában is úgy valósult meg, hogy nem kellett plusz költségeket beiktatnunk. A költségvetési sor csökkentése önmagában nem vitt volna erre, hanem intelligensen kellett hozzányúlni a megoldáshoz a kérdés, hogy ki nyerte meg a pályázatot. Nos, ez amennyire én tudom, még nem zárult le, de az eljárást, a pályáztatást magát különböző folyamatok adják, mégpedig az eredmény a minőség és ár jobb aránya lesz. A rendkívüli eljárások egyértelműen csökkennek, és ez is fontos. Ami a hemiciklust, a plenáris termet illeti. A vállalat szerződéses kötelezettsége a munka befejezése volt hat hónapon belül a szerződés készhezvételét követően. A szerződéses időszak július-júli végén kezdődött, tehát a vállalat szerződéses kötelezettsége, hogy a munkát hat hónapon belül elvégezze. Ez január vége lesz. Pillanatnyilag a becsléseink szerint a vállalat mintegy kéthetes késésben van de 24 óránál dolgoznak naponta, a 7-7 napjából 6 napon. Úgyhogy reméljük, hogy ezt a lemaradást sikerül behozniuk. Persze azt várjuk, hogy január vége, február eleje lesz a befejezés dátuma, ami nagyjából a szerződéses időszakot jelenti. Ami a a költségszámokat illeti. 3 millió volt eredetileg, most a becslések értelmében ez alatt leszünk egy kicsit, inkább a 2,5, mint 3 millió, de ne fizetsenek keresztre, hogyha végül is 3 lesz. De legalábbis arra nincsen semmi jelzés pillanatnyilag, hogy a 3 milliós korláton belül ne lennénk. Tehát azon a határon, amit önöknek adtunk. A legkritikusabb munkafázis azonban még előttünk van, ez decemberben kerül sorra, akkor, amikor magát a, a tetőt kell az új konstrukció behozatalához megen, megemelni. Tehát minden, amit mondtam, annak a függvényében van, hogy ez a legkritikusabb szakasz is jól fog menni. De, mint mondtam, jelenleg nincsen semmiféle indikáció arra vonatkozóan, hogy a költségeket meghaladnánk vagy a munkaidőben a tervezett időszakot túllépnék. Ha, ha lezárul a munka, akkor néhány termet is a plenáris terem közvetlen közelében helyre kell állítani, ugye el tudják képzelni, hogy ezt nem lehet a normál um, hivatali idő mellett és hivatali termekben működve megcsinálni. Mégis azért bízunk abban, hogy az első plenáris április elején amit itt akarnak tartani, már normális formában. Tehát az első mentesítési időszakban lesz pont ráadásul. Ami az Európai Történelem házára vonatkozó kérdése volt, az Európai Bizottság eh, részesedése ebből, illetve hozzájárulása. Nos, mi azt kértük, hogy jelentős összeggel járuljanak hozzá a működési költségekhez a jelentős összeget úgy határoztuk meg, hogy a működési költségek 30%-a. Szerintem ez jelentős. A bizottság hajlandó volt a hetedik napi nyitvatartást is. Ugye tudják, hogy a parlament nem hat napig, hanem hét napig van nyitva, nyilvánvalóan sokkal előnyösebb, hogyha minden nap hasznosítható ezért a bizottság számára számításokat végeztünk, hogy 30%-os működési költség plusz a hetedik nyitvatartási nap, a 2014-es költségvetési évre ez 800 ezer eurót jelent. Az Európai Bizottság 800 ezer eurót saját költségvetéséből a 2014-es évre, költségvetési évre rendelkezésre bocsájtott. Elmondhatjuk tehát, hogy a bizottság eddig biztosítja a 2014-es Európai Történelem Házának működési költségeit, 30% plusz 7. nyitvatartási nap költségét. Ez nagyjából az összköltség 50%-a, működési költség 50%-a. A következő kérdés a, az Információs Technológiai Főigazgatóság költségvetésileg semleges munkát végzünk ott, de a külső beszállítóktól szeretnénk függetleníteni magunkat, és sokkal erősebben a belsőkre támaszkodni. Az a 60 fő, aki itt dolgozik, azt jelenti, hogy nagyon komolyan csökkentettük a külsősök, külsős munkatársak számát. Azért, mert hogyha nagy mértékben függünk a külsősöktől, akkor az ember nem saját, nem tudja kézben tartani saját működését. A külsősök magukkal viszik az ismereteket, tudást, mi pedig ezt szeretnénk a házon belül tartani, saját struktúráinkon belül. Ezért költségvetésileg semleges eljárást akarunk, de Egyensúlyt akarunk a házon belül és a házon kívüli szakértők között találni. A biztonsággal kapcsolatban. Az új biztonsági főigazgatóság december 1-én indul. A bíró legutolsó döntése szólt így. A biztonsági főigazgatóságot három igazgatóságból építjük fel. Az egyikben vannak a, a biztonsági emberek, a felügyeletők és előjáróik a különböző munkahelyen. A második a, a tűzvédelmi biztonság és elsősegély, ez viszonylag kis egység a házon belül, de nagyon sok szerződéses partnerünk van külsősként. A harmadik elem pedig a stratégiai és források egysége. Két új elem van a szerkezeti felépítésben. Az egyik az az, hogy felismertük, hogy szakértőkre van szükség a kiberbiztonság területén is. Tehát lesz egy külön technológia és kiber eh, biztonság a forrás és stratégiai igazgatóságon belül, és egy, ami a kockázatkezelés eh, egysége, és ez következetlenül a főigazgatóhoz kapcsolódik. Például a delegáció kockázatértékelése, kockázatkezelését fogja ez a csoport végezni, ez néha bonyolult lehet. Ezt eddig eh, a külső mm, politika főigazgatóságán belül végeztük, ezt most át fogjuk hozni az új biztonsági főigazgatósághoz. Mint említettem, A zónásítást azt már többször megbeszéltük, hogy hogyan csoportosítsuk, osztályozzuk a különböző épületrészeket, hogyan lehet a hozzáférési pontokat jobban alakítani. Olyan sok változás van azonban már most, hogy még egy utolsó lépésben a választásokat követően át szeretnék tekinteni. Akkor tehát, amikor az internalizálási folyamat már lezárul, ami ugye most van folyamatban. Danki. Köszönöm szépen. Akkor most kezdjük meg a kollégákkal. Az első kérdést Ayala Sender kollega teszi fel. Sí, gracias, presidente. Sí, le doy la bienvenida. Köszönöm szépen, Én is szeretettel üdvözlöm a főtitkár urat. Mindig nagyon jó volt az együttműködés vele. És a mindennapi munkánk során is tapasztaljuk, hogy az intelligens takarékoskodás jegyében hogyan lesznek egyre jobbak a dolgok napról napra. Néhány kérdést szeretnék feltenni, ha megengedi, az asszisztensek kapcsán mint ahogy ön is tudja, ez 2011-jel közvetlenül nem függ össze, de nyilván kapcsolódik ahhoz, ahogyan bizonyos területeken, bizonyos szinteken meg akarjuk erősíteni a tisztviselők működését. Azt látjuk, hogy az asszisztensek sok esetben nem kapnak utazási engedélyt, a képviselők kérik, hogy elmehessenek velük az asszisztensek delegációs útra, és sokszor nem kapják meg ezt az engedélyt. Ez az asszisztensek munkakörülményeinek romlásával jár. Ez azt eredményezi, hogy az asszisztenseiket egy szintre helyezik más EU-s intézményekbeli munkatársakkal, de hát számunkra kulcsfontosságúak az asszisztensek. Kulcsfontosságú az ön munkájuk. Ön személyesen is sikra szám azért, hogy a politikai frakciók lehetőségei ezen a téren bővüljenek. A titkárságot is meg kellett erősíteni, ez mindenképpen üdvön, üdvözlendő, teljesen egyetértek ezzel a törekvéssel, de itt van egy másik szempont is. A képviselők asszisztensei nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be a számunkra, különleges helyzetben vannak. Ezért az érdekelne, hogy az asszisztensek munkájának elismerését hogyan kívánják javítani. Minden képviselő joga az, hogy munkája során asszisztensek támogassák munkájukat, és az asszisztensek el is kísérhessék őket, ha szükség van erre. Ami a képzést illeti, a szakmai képesítést, úgy látom, hogy most egy szintre helyezik őket a többi tisztviselővel, általánosságban a tisztviselőkkel egy szintre helyezik az asszisztenseket, de hát ők egy specifikus munkát végeznek. Nagyon konkrét, specifikus feladataik vannak, ez Mindenek előtt a képviselők tevékenységével függ össze szorosabban, nem pedig a titkárság munkájával. A különböző nyelvi kurzusokat általában a nyári szünet idejére időzítik, ezzel gyakorlatilag elesnek attól a lehetőségtől, hogy szabadságra menjenek a nyár során, ami egyébként joguk volna. Például a türkészhetekre lehetne nyelvi, nyelvórákat szervezni ekkor az asszisztensek ellátogathatnának türkizheteken a nyelvórákra. Ami a biztonságot illeti, ön elmondta, hogy hogyan zajlanak a dolgok, elmondta, hogy a biztonsági főigazgatóságot most hogyan alakítják ki. De talán szólhatott volna egy kicsit többet az organigramról, hogyan is fog ez konkrétan kinézni. Ami pedig a kiberbiztonságot illeti, itt felmerült bennem egy kérdés, de ezt ön már meg is válaszolta, és valóban Végre elérkezett az ideje a kiberbiztonság megerősítésének. Én most nem tudok itt rácsatlakozni az internetre, valószínűleg most is valamiféle probléma el fenn. Úgy tűnik, hogy valamilyen támadás ért a parlament hálózatát, tehát a wifi most nem áll rendelkezésre. De hát jó, ez egy dolog. Engem mindenképpen érdekelne, hogy hogyan néz ki a dolog ezen a téren. Ön elmondta, hogy létre szeretnének hozni egy technológiai főigazgatóságot, megerősítve a kiberbiztonságot ezzel a parlamenten belül, és itt van a biztonsági főigazgatóság. Érdekelne, hogy ez a két új főigazgatóság hogyan fog együttműködni, hiszen az együttműködése mindig zöggenőmentes. A továbbiakban érdekelne az is, hogy mi a helyzet azzal a vállalattal, amelyel szerződést kötöttünk korábban, ez a szerződés most megújul? és a felújítási tevékenységek során meglévő munkakörülmények is érdekelnek. Hallhattunk néhány nappal ezelőtt arról, hogy az egyik munkás öngyilkos lett. A büfében többször is találkozhattunk vele, sokan ismertük őt személyesen, és lehet, hogy a munkakörülmények nem voltak megfelelőek. Foglalkoztak ezzel? Utána néztek annak, hogy milyenek a munkakörülmények a házon belül, ami pedig a tolmácsolást, élet és az intelligens takarékoskodást tolmácsolás területén. Kérem mondja el, hogy milyen kihatása lesz ennek a takarékoskodásnak a gyakorlati munkánkra. Elmondta, hogy bizonyos dolgokat lefordítanak, más dolgokat nem, Mindeközben pedig a polgároknak joguk van arra az átláthatóság miatt, hogy saját nyelvükön olvassák el a dokumentumokat. Mi a helyzet tehát az európai polgárokkal? A továbbiakban is hozzáférnek a különböző dokumentumokhoz? Mit fordítunk le, mit nem fordítunk le? Ez egy nagyon fontos kérdés. Ami pedig az átláthatóságot illeti, ugye majdnem 2013 végén járunk, Várhatóan születik egy tanulmány az átláthatósággal kapcsolatosan, talán néhány információt elmondhat már most is. Köszönöm szépen, Szander asszony. Ugye az a rend, hogy nagyjából fél ötig dolgozunk, az egy három óra, mindenki annyi kérdést tesz fel, amennyit akar, de a, ugye szoktuk mondani, hogy a önkorlátozásban van a bölcsesség, szeretném, ha mindenki ezt szem előtt tartaná a következő kérdés. The dollar, Uh, Mr. Chairman, I think eh, the, the parliament... Tisztelt elnök úr, a parlamenti úton halad, pénzt takarítunk meg, jó példákat hallottunk, ezek bátorítóak. Ezzel a politikával kapcsolatban azonban szeretnék mondani pár dolgot. Mi a parlamentnek az utazásokkal kapcsolatos politikája? A helyettesek, a személyzet milyen osztályon utazhat például a repülőgépeken, milyen szabályok vannak erre vonatkozólag. Remélhetőleg, ha minden jól megy, akkor elkészül egy új szabályzat, de elkészül az új, ismét a parlamentnek a plenáris üléstermet, de hát nyilván hibát követtek el, hogy probléma adott itt. Ki fogja ezért vállalni a felelősséget, és ki vállalja a költségeket. Aztán a webstreaminggel kapcsolatban, a, az online közvetítéssel kapcsolatban néhány éve bevezettük ezt. Van-e bármilyen adat arról, hogy hány ember nézi mondjuk például ezt a lenyűgöző vitát itt a mi délutáni szakbizottsági ülésünket? Jan, uh, de heer Bradbourn. Köszönöm, Jan. Heb. Thank you, Chairman. Um, I, like uh, Mr. Mulder, I got... Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne veled úrhoz. Az egyikkel már találkozott, amit ugyanis már korábban is feltettem. Ez az ő írásos megjegyzéseihez kapcsolódik, amelyeket itt a mapánkban megtalálunk az e-bizottságokkal kapcsolatban. A legutóbbi alkalommal én technológiai szempontból inkompetensnek jellemeztem magamat, úgyhogy az az opció, amivel kapcsolatban a kísérleti projektekre utalt, ezek továbbra is érvényesek-e, és egyre inkább akarjuk-e ezt az E-rendszert az élet különböző területén alkalmazni. Második kérdésem. Örülök, hogy beszélt az utazási irodának a szerződéséről. Szerintem alapvető fontosságú, hogy jól dolgozzanak, de szeretném azt tudni, hogy az új szerződésbe bekerül-e az, hogy szolgáltatás szintű megállapodást kell hozni. A legnagyobb probléma az nem is mondjuk a jegyek lefoglalásával kapcsolatos, hanem az, hogy a, az utazási iroda által nyújtott szolgáltatás minősége az kívánat, tehát ki, nem megfelelő, és ezért kárpótlást, bármilyen kárpótlást kapunk-e. Illetve a harmadik kérdésem az a tolmácsolásra vonatkozik, remélem a főtitkár úr majd meg tudja világosítani ezt, világítani ezt a helyzetet egy interparlamentáris bizottságban is részt veszek, administratív döntés következményeképpen, nem a büró következményeképpen, hanem egy administratív döntés miatt hétfő délután vagy csütörtök délután ülésezhetünk. Olyan emberek, mint például én, akik, akiket a választókerület küld, gyakorlatilag lehetetlené teszi a munkánkat, mert csütörtök délutánonként otthon kell lennünk a választókörzetünkben, és ez teljes mértékben kaotikusá teszi az életemet. Mert nem tudunk így interparlamentáris delegációs üléseket tartani Brüsszelben, vagy legalábbis nem tudok rá részt venni. A főtitkár felül tudnál vizsgálni ezt a döntést, hiszen ez komoly káoszt okozott az életemben. Bradburn Köszönöm szépen. Eh, Bradburn úr, nagyon gyakorlatias kérdések. Még egyet, Guillaume, és aztán megkérem a főtitkár urat, hogy válaszoljon, és utána megkezdjük a második kört. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is röviden két dolgot említenék meg. Az egyik az általános költségek és költségtérítés az Európai Parlament már régóta felelősséget ír elő arra vonatkozóan, hogy parlamenti képviselők hogyan osztják be a jóváírást, amit kapnak havi alapon. Költségtérítés tehát az önkéntesség szerint nem lehetne bevezetni azt, hogy a kiadásokat mindenkinél ellenőrizzék. Úgy gondolom, hogy saját tapasztalat alapján mondom, hogyha az embernek meg kell néznie saját magának, az adminisztrációját egy-egy munkának, akkor sokkal inkább hajlamos azt elhagyni, hogyha önkéntes alapon kell csak megcsinálnia. A másik kérdés, az Olaf természetesen tud a visszaéléseket meg kivizsgálhatja, illetve elindíthatja a vizsgálatokat. A kérdés az az, hogy milyen alapon csinálja ezt az Olaf, vagy indítja el ezt a vizsgálatot, hogyha nincsen kötelező beszámolási, illetve elszámolási kötelezettség az ULAP vizsgálatok mire jutottak, milyen eredménye volt a visszaélések vizsgálatoknak, és milyen ügyekben volt általában visszaélés. A következő kérdésem Strasburggal kapcsolatos. Nagyon hosszú vitánk volt már a Strasburgi tényleges költségekről. Egy sor olyan dolog van, ami a mellékletben nem szerepel most, amit megkaptunk öntől. Mellesleg azért köszönöm a dokumentumot és eh, szeretném megkérni hogy egy informális párbeszéd keretében um, végig tudnánk-e menni ezeken a dolgokon, ahelyett, hogy most feltenném a kérdéseket, mert úgy gondolom, hogy eh, eh, szeretném a tényeket jól látni, ezt fontosnak tartom. Sofőrszolgálat, orvosi kiadások, charterjáratok, tehát végtelenül sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban és ezért szeretnék egy informális párbeszédben erre visszatérni. Köszönöm szépen, de Jong úr. Ez már 20 kérdés, azt hiszem. Úgyhogy eh, meg is adom a lehetőséget, hogy válaszoljon. Lesz egy második kör, Hans Péter Mártin, Rüb és, eh, és Andreasen kollega. Van-e más még, aki szót kér? Nincs? Odi úr, jó. Akkor eh, a második körben négyen lesznek, vele úr válaszol arra, és utána még szót kap az előadó. Do my best megteszek minden tőlem telhetőt, hogy válaszoljak mindenki kérdésére. Az asszisztensekkel kezdem. És az ő esetleges részvételüket a delegációs utakon. Biztosan tudják, 2011 óta életben van egy döntés az elnökök értekezletének, amely világosan kimondja, hogy a parlamenti asszisztensek nem vesz- vehetnek részt parlamenti delegációs utakon. Ezt követően született a büróban, tehát az elnökségben is egy döntés, hasonló értelemben. A megfogalmazása kicsit másként szólt, de lényegében ugyanerről szólt a döntés. Ennek ellenére a gyakorlatban az asszisztensek sokszor elutaztak egy adott delegációs út helyszínére, no, hanem a delegáció részeként tették ezt meg. Végül a büró ismét foglalkozott a kérdéssel, és a büró úgy döntött, hogy nagyon szigorúan jár el, és az adminisztráció gyakorlatilag bírálta is, hogy nem volt elég szigorú, amikor az asszisztensek részvételéről volt szó a delegációs utakon. A bűró tehát más szóval úgy döntött, hogy az efféle költségeket nem lehet visszatéríteni. Persze az adminisztráció feladata az, hogy a büró döntését megfelelően végrehajtsa. Ami az asszisztensek általánosabb kérdését illeti, ahogyan ön nagyon helyesen elmondta, ebben a jogalkotási időszakban is, ebben a ciklusban is több mindent tettünk az asszisztensek helyzetének javítására. Mégis vannak továbbra is nyitott kérdések. Az egyik, amelyet meg szeretnék említeni, az, hogy sok esetben egy képviselő irodájában nem egy vagy két asszisztens dolgozik, ami elvárható lenne, hanem három, négy, öt vagy hat munkatárs és helyet foglal egy-egy irodában. Nem mindannyian asszisztensek, lehetnek asszisztensek, lehetnek gyakornokok, de hát mindenképpen emberekről van szó, és úgy gondolom nem elfogadható az, hogy négy, öt vagy akár hat ember egyetlen egy irodában dolgozzon. Az a tény, hogy most a Square Damios épületet bérbe vettük, talán lehetővé teszi, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet, illetve az adminisztráción belüli helyzetet, frakciónkban uralkodó helyzetet, ahol az irodákban tömegesen ülnek asszisztensek és munkatársak, és ez a liftek és menzek és büfék szemszögéből sem helyén való, itt tehát remélhetőleg sikerül majd orvosolnunk az adott épület bérbevételével ezt a kérdést. Ami a biztonságot illeti, ahogyan elmondtam már, három igazgatóság tartozik majd a főigazgatóság alá. Az egyik az őröket foglalja magában, tehát az épületeket őrző személyzetet, akik a bejáratnál foglalnak helyzet, helyet. Van egy, lesz egy másik igazgatóság, amely az első segéllyel és a tűzvédelemmel foglalkozik, a harmadik igazgatóság pedig erőforrás kérdésekkel foglalkozik, humán erőforrás, költségvetés, informatika és így tovább. Ezek tartoznak majd a harmadik igazgatósághoz, valamint a kiberbiztonság kérdése is. Ez persze kulcsfontosságú. A főigazgatónak lesz egy saját egysége, amely a kockázat felméréssel foglalkozik, hiszen ez egy horizontális feladat, tehát a kockázatokat mindegyik igazgatóságra vonatkozóan fel kell mérni, ezért döntött a büró úgy, hogy közvetlenül a főigazgató alá tartozik ez a feladat. Rákérdezett a, Sodexo egyik munkatársának esetére, nem tudok szólni a részletekről, de utána néztünk az esetnek. Ez a munkatárs nagyon súlyos személyes problémákkal küzdött, amelyek nem kapcsolódtak a parlamenti munkájához, és részben egy korábbi szakmai tapasztalatra vezethetők vissza. Helyzete a szolgálaton belül gyakorlatilag az volt, hogy egy új, nagyon fontos feladatot róttak rá. Nemrégiben a Sodexo próbált segíteni neki a saját személyes problémái megoldásában, amelyek nem kapcsolódtak ehhez a munkahelyhez, tehát a parlamenthez, de biztosan megértik, hogy további részleteket nem szeretnék elmondani, hiszen egy magánszemély személyes ügyeiről van szó. feltett egy kérdést a fordítással kapcsolatosan is. Mindenek előtt a parlamenti felszólalások leíratának fordítását szüntettük meg, csak akkor készítünk fordítást ezekről, vagy készítettünk fordítást e- ezekről, hogyha, hogyha ezt külön kérik, de általában nagyon keveset kérik ezt, évente 8,6 millió eurót takarítunk meg azzal, hogy nem fordítjuk ezeket mind le automatikusan az összes nyelvre, hanem csak kérésre. Teszünk eleget ennek. Úgy gondolom ez nagyon jól mutatja, hogy hogyan tudunk ezen a területen takarékoskodni, hogyha nem csak egyszerűen folytatjuk az eddigi sok éves gyakorlatot, hanem változtatunk a dolgokon. Aztán Mölder úr az utazásra kérdezett rá. Európán belül mindenki, minden munkatárs, minden tisztviselő um, ekonomi osztályon utazik, Csak transatlanti utak esetében lehet ez másként. Aztán rákérdezett a plenáris ülésterem problémájára. Mint ahogyan tudja, ezeket a, ezt az épületet konferencia központnak szánták eredetileg, amely véletlenül épp az Európai Parlament közelében épült, és mi aztán szépen lassan elfoglaltuk ezt az épületet. Nyilván az építkezés során hibákat követtek el, mert egy teljesen új építkezési módszert alkalmaztak, ez a módszer korábban nem létezett. Végül kiderült, hogy sokkal sérülékenyebb a struktúra, mint ahogyan azt gondolták az építészek. Szerencsére a Strasburgi tapasztalatok után a parlamenten belül új struktúrákat hoztunk létre, és egy egészen új igazgatóságot, amely az épületek karbantartásával foglalkozik. A karbantartási politikánknak köszönhetően a problémára fényderült még mielőtt beomlott volna az épület, illetve az ülésterem. Hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor előfordulhatott volna, illetve meg is történt volna, hogy beomlik a menyezet, illetve az egész épület, aminek katasztrofális következményei lehettek volna, hiszen 200 munkatárs dolgozott az épületben, nem beszélve arról, hogy mi történt volna, ha plenáris ülést tartottunk volna, akkor épp az elnök azt mondja, hogy hát épp ez egy jó ok arra, hogy az ember ne elnököljön egy plenáris ülésen, főtitkár úr folytatja. Éppen ezért tehát Szerencsére sikerült időben egy osztályt létrehozni, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, de hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor súlyos katasztrófa következhetett volna be, amely akár ember életeket is követelhetett volna. Kérdezett, kérdést tett fel a biztosítási összeg eh, visszafizetéséről, ennek határideje lejárt, és a webstreamingről is érkezett egy kérdés, tehát az internete, ülések internetes közvetítéséről. Háromnegyed év alatt 250 ezren nézték az interneten a különböző szakbizottsági üléseket, tehát 250 ezren vették igénybe az internetes közvetítés lehetőségét. Ez úgy gondolom mindenképpen egy jelentős nagyságrend. Bradburn úr elmondta, hogy nem nagyon jártas az új technológiák területén, szerintem ez egyáltalán nincs így, de ha ön mondja, hogy igaz, hát akkor fogadjuk el, ami a nyomtatott papír alapú dokumentumokat illeti, Takarékossági törekvéseink részeként a következő költségvetési időszakra vonatkozóan megállapodtunk abban, hogy még tovább elmozdulunk a papírmentes paperless parlament irányába két intézkedéssel először is, ami a papíralapú dokumentumokat illeti. Nagyon eltérnek a számok a különböző szakbizottságok között. A környezetvédelmi szakbizottságban például 1,6 dokument, papíralapú dokumentumot osztunk ki képviselőként, vannak olyan szakbizottságok, ahol 6 különböző eh, dokumentumot, eh, nyomtatott, egy dokumentumot hat különböző példányban is kérnek a képviselők. A továbbiakban is rendelkezésre állnak majd a dokumentumok eh, papíralapú formában, de úgy gondoljuk a Környezetvédelmi Szakbizottság gyakorlatát követhetnék más szakbizottságokban is. Arra számítunk, hogy több mint 600 ezer eurót tudunk egy évre számítva megtakarítani, hogyha csökkentjük a nyomtatott dokumentumok számát, Továbbra is lesznek nyomtatott dokumentumok, de úgy gondoljuk, hogy a felszólalások írott leíratát nem kell szükségszerűen kinyomtatni, csak ha azt kérik. Másrésztről úgy gondolom, hogy ha a parlament radikálisabb hozzáállást foganatosított volna, mint ahogy a holland parlament tette például, ahogy egy- egyáltalán nem áll rendelkezésre nyomtatott formában a dokumentumok sokasága, akkor az a kockázat állt volna fel, hogy mindenki a saját irodájában kinyomtatja a dokumentumokat, ezzel még több papírt pazaroltunk volna, mint egyébként is. A költséghatékonyság kárára ment volna. Tehát a büro úgy gondolja, úgy döntött, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság példáját érdemes követni, de kisebb mennyiségben bár, de továbbra is rendelkezésre áll majd a papíron nyomtatott dokumentum. Ami a delegációs utakon történő tolmácsolást illeti, az elnökök értekezletének volt egy ülése elnökünkkel együtt, és az elnökök értekezletén az elnök utalt arra, hogy nagyon súlyos problémák merültek fel a trialógusok során a tolmácsolásban. A trialógusok pedig, már pedig a jogalkotási munkák fázisában mindenképpen prioritást élveznek. Ennek következményeképpen megszületett az a döntés, és ezért felelősséget is vállalok, hogy kedd délután és csütörtök délután prioritást élveznek a trialógusok, tehát a háromoldalú egyeztetések. Ilyenkor vannak persze szakbizottsági ülések és egyéb ülések is, tehát a delegációknak inkább a hétfőre és a csütörtökre kell korlátozódniuk. Gazdasági, pénzügyi szemszögből annyit tudok elmondani, hogyha csak kedden és szerdán ülésezne a parlament, az nagyon sok pénzbe kerülne. Az egész hetet ki kell használnunk hétfőtől csütörtökig. Tudom, ez nem kényelmes, de hogyha nem így járunk el, akkor a költsége ennek nagyon magas lenne. De Jong úr rákérdezett az utazási irodára, igen, megvan az új szerződés, amely sok lehetőséget biztosít a számunkra. Úgy látom, szankciókat igenis előirányoz a szöveg, és nagyon rövid lejáratú a szerződés, hogyha úgy találjuk, hogy nem megfelelő számunkra ez a szerződés, akkor erre megfelelően reagálni is tudunk ennek köszönhetően. De Jong úr több kérdést is feltett, az egyik az Olafra vonatkozott. A Költségvetési Ellenőrző Szakbizottságban az a gyakorlat, hogy ezen kérdésekre zárt ülés keretén belül válaszolok, januárban lesz a következő ilyen lehetőség. Gondolom folytatjuk ezt a gyakorlatot, be fogok erről számolni, de zárt ülésen fogom ezt megtenni. A rendes általunk tartott zárt ülések sorában, annak keretében januárban fogom ezt megejteni. Aztán a büró a továbbiakban úgy döntött, hogy általánydíjban határozza meg a, az ön által említett összeget a büró döntésének megfelelően az egységes székhely kérdését, illetőleg ha bárkinek valamilyen kérdése van, vagy megjegyzése, természetesen szívesen állok rendelkezésre, és akár informálisan is eszmét cserélhetünk erről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Már csak négyen kérnek szót. Hans-Peter Martin először. kort, kan. Ahol, ha lehet röviden, sőt minél röviden, ben, mert már fél öt felé közeledünk. meggyőződéses Európa pártiként mondom. Tíz évig nyilvánvalóan sok minden tíz éve sok mindent elértünk, de a módszerek nem mindig jók. Az én módszereim sem talán, de mindig az volt az alapelvem, hogy betartsunk bizonyos elveket. Ennek semmi köze ahhoz, hogy a kollégák magán jellegű dolgait eh, kutassuk, és amit kutatunk, az ne legyen illegális. Időközben a parlament jelentős hacker támadásoknak van két éve. Ez illegális. És semmiképp sem elfogadható ez. Az sem, hogy a kollégák ebből az illegális módon nyert anyagokból a médiát privát információ, a kollégák privát információit jelentessék meg álszent dolognak tartom, hogy valaki azt mondja az egyik oldalon, hogy jó adatvédő vagyok, és vele úr túl keveset tett, vagy a bürokrácia, a hivatalok, és ugyanakkor azt az információt a médiának átadja. Nem véletlen, hogy az úr itt melletten, aki, amikor beléptem a terembe, kiment innen, pedig semmi más nem csináltam, csak bejöttem a terembe. Így van vele, úr, úgy gondolom, hogy a két évvel ezelőtt engem ért adat, illegális adattámadás ami most sokkal nagyobb adattámadás több kollégát ér, levonja végre ebből a következtetés, és azt védi, amit védeni kell. Nagyon sok emberért felelünk. De hogyha ilyen határt lépnek át, akkor úgy gondolom minden lehetőséget meg kell ragadnia, hogy ez ellen fellépjen, ebben támogatjuk őt, az állampolgárok pedig szeretik a világos adatvédelmet. Köszönöm. Dank u wel, Paul Rubig. Köszönöm szépen, Paul Rübis. Köszönöm szépen. Szeretnék csatlakozni Hans Péter Martin kollega kérdéséhez. A biztonság itt az intraneten és az interneten, ami a házon belül használható. Van, megfontol, van fontolóra vették azt is, hogy felülvizsgálják a házon belüli telekom infrastruktúrát is, hiszen a bizalmas privát adatok védelmet kell, hogy kapjanak. Ez világos. Vannak olyan jegyzőkönyvek, protokollok is, hogy ki, mikor, hol, mire klikkelt rá, milyen spotra, milyen helyre lép, ment rá, milyen adatokat hívott le. A kérdésem az az, hogy van egy a parlamentől egy lehallgatás biztos naptárunk, ezt kézzel lehet írni, és ezt már a nyár előtt szoktuk használni, hiszen tudjuk, hogy úgy legalább egy évre előre le kell tudni kötni az időpontokat. Van-e valami oka annak, hogy ezt a naptárat mindig csak novemberben <laughs> kapjuk meg? Már évek óta próbálom, próbálok erre a hibára rámutatni. Lehet, hogy van persze egy jó indoklása ennek, de úgy gondolom, hogy a plenáris döntést követően jó lenne, hogyha ezt követhetnénk. Az utolsó kérdésem pedig, a következő. Nem lehetne a Strasburgi plenárist fix időpontokként, rituáléként 8.30-kor kezdeni, a szavazás legkésőbb 13 óra 30-kor befejezzük, mert már előre ugye már lekötjük az időpontjainkat, sokan akarnak polgárok beszélni velünk, állampolgárok, és hát igazából lehetetlenség, hogy ezeket a jó előre lekötött időpontokat felmondjuk azért, mert az itteni tervezés nem tud megfelelő áttekintéssel tervezni és nem, lehet, így, nem tud így tervezni. Nem tudom, hogy hány szavazásról van szó, de nem lehet-e úgy struktúrálni, hogy ez a másfél óra másfél órába beleférjen. Szerintem ez nagyon fontos lenne. Már csak a Strasbourgba láta, látogató állampolgárok bizalma szempontjából, és nem szabad őket csalódni, hagyni. Gyakran nagyon hosszú, nehéz utazás után jönnek csak itt, és akkor az ember nem tud a rendelkezésükre állni. Köszönöm. Köszönöm én is. Andreas asszony. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megkérdezni a főtitkár úrtól, hogy valaha kapunk egy értékelés a, a képviselők jogáll, új, ö, jogállásáról szóló új statútumról. Ez a dokumentum jelentősen megváltozott, és nekem személy szerint nem teljesen világos, hogy a befektetett erőforrások megtérültek-e, más szóval, hogy a változások révén sikerült-e megtakarításokat eszközölni. Szükség van egy elemzésre erről, különösen mert közelegnek a választások. Kell egy dokumentum arról, hogy javult az új statútumnak köszönhetően a helyzet, hogy ezt bizonyítani is tudjuk a polgároknak. Európa szerte úgy ismernek minket, mint olyan képviselők, akik sokat költenek, de keveset tesznek. Jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk változtatni, ehhez szükség lenne egy ilyen dokumentumra. Az akreditált asszisztensekre vonatkozóan is kellene egyébként egy ilyen elemzés. Fontos hogy világosan, kézzelfogható módon meg tudjuk mutatni, hogy az itt bekövetkezett változások hoztak-e eredményt. A korábbi évek során többször elmondtam, hogy szükség van átláthatósági jelentésekre, de Jong úr beszélt erről. És az ön válasza, vele úr, az volt, hogy marad egy általány díj, Nos, nem kérdőjelezem meg ennek az általánydíjnak a, az észszerűségét, de mi brit képviselők, parlamenti képviselők és talán mások is, hat havonta elkészítünk egy jelentést, amelyben leírjuk érthetően a választópolgáraink számára, hogy mire költöttük a pénzt. A konzervatív európai parlamenti képviselőknek is van egy éves jelentésük hasonló céllal. Persze a versenyhelyzet eltérő, hiszen európai választások érkeztével a választópolgárok láthatják majd világosan, hogy a brit képviselők mire költötték a pénzt, miközben nem minden képviselő esetében lesz ez világos. Tehát, hogyha megmaradunk az általánydíjnál, akkor miért nem tudunk átláthatósági nyilatkozatokat bevezetni kötelezően minden európai parlamenti képviselő számára? Úgy gondolom, ez hasznos volna tekintettel a választásokra is. Végezetül pedig szeretném tudni, hogy mi a helyzet az Európai Történelem házával. Tudom, hogy az üzleti tervben történt változás, de nem tudom, hogy összességében hol tart a megvalósítás, hogyan néz ki a dolgok jelenlegi állása, és érdekelne a parlamentáriummal kapcsolatos számadatok sokasága is, tehát hogy hányan látogatják meg, és hogy érdemes volt -e ezt megépíteni. Merci. Köszönöm szépen, Odi úr. un petit peu hors sujet, euh, monsieur secrétaire général, et merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy egy kicsit meghaladja az eddigi vita kereteit az, amit most mondani fogok, főtitkár úr, de Elérkezik lassacskán a mandátumunk vége, sok joga, jogszabályt alkottunk, és sok a felhatalmazáson alapuló, azaz delegált jogi aktus, amelyek szintén itt a házban születtek. Részben van egy értékelés arról, hogy mennyi adminisztrációra van szüksége a parlamentnek ahhoz, hogy szerepét meg tudja valósítani, egyrészt azt a szerepét, amit rárónak a szerződések, másrészt pedig azt a feladatát, és el tudja látni, amelyek a delegált jogi aktusokból adódnak. Úgy gondolja, hogy az ellenőrző szerepünknek eleget tudunk tenni, politikai értelemben még végre tudjuk hajtani a szükséges feladatokat? Köszönöm szépen. Más? Vele úrnak akar valami, valaki mondani valamit az előadó? Lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem kaptam választ az európai iskolákhoz, az iskolákról szóló kérdésemre. Az Adenar iskola lehet, hogy szétszortolt a kérdés, de örülnék, hogyha egy kicsit vissza tudna térni rá és érinteni. Herzlichen Dank. Ähm, zunächst einmal äh, zu Herrn... Köszönöm szépen. Először Martin úr, Rübis úr, Hecker eh, és a, a november előtt kiadható támadásbiztos naptár kérdésével kapcsolatban. Erre vonatkozóan nem tudok semmi biztosat mondani, az elnököt tájékoztatni fogom természetesen hogy megnézzük, hogy milyen léptékű feladat lenne ez a többi intézménnyel együtt. De egy dolgot hadd bocsássak előre. A biztonság mértéke, amit biztosíthatunk, az közvetlen módon három kérdéssel áll kapcsolatban. Egy. Milyen eszközöket használunk? Okostelefon, táblagép, magán és minden egyéb. Kettő, milyen vonalakon kommunikálunk, tehát biztonságosan vagy nem biztonságosan, harmadrészt pedig milyen szoftvert lehet használni. Tehát amelyeket a ház kínál, vagy pedig amit egyénileg feltölthet az ember. A házon belüli hagyomány az, hogy maximális mozgásteret biztosítsunk azt, ami szükségesnek tartunk. Tehát saját géppel, saját vonalon, saját szoftverrel. Ha ezt folytatjuk, tehát saját berendezés mindegy milyen vonalon és a saját szoftveren dolgozzunk, akkor tudnunk kell, hogy ezzel jelentős kockázatoknak tesszük ki magunkat. Aki tehát sokkal nagyobb biztonságot szeretne, azoknak el kell tudni fogadni, hogy arról kell majd beszéljünk, hogy milyen berendezéseket, gépeket lehet használni. Nem, adott esetben nem minden vezetéket, csak biztonságosakat. És a harmadik, hogy nem lehet minden szoftvert letölteni, használni, csak azokat, amelyek a munkához szükségesek. Ez politikai döntés. És a politikai döntéseket úgy gondolom előbb-utóbb meg kell hozni. De nem lehet a kettőt összekapcsolni. Maximális szabadsága, szoftver, az eszköz és a vonalválasztásnál, és a másik oldalon, el vagy ezzel együtt maximális biztonság. Ezt az egyensúlyt nem lehet megadni, egyébként pedig az elnököknek és a testületeknek kell majd egy biztonsági jelentés alapján a többi intézménnyel együtt kiállított biztonsági dokumentum alapján megszavazni. A naptár menetrend. Nos, a mandátumidőszak végén olyan sok szavazás van még, olyan sok kezdeményező jelentés, amely nem kötelező érvényű, tehát nem törvény, olyan volumenek vannak, olyan léptékek, hogy nem lehet normál időben lebonyolítani. Ezért én magam nem vagyok túl optimista arra vonatkozóan, hogy mi lesz a következő hónapokban, épp ellenkezőleg. Mellesleg a, a közös munkacsoport, az elnökség és költségvetési szakbizottságnak van egy javaslata erre vonatkozóan, talán érdemes megnézni azt is. Andreasson asszony három kérdést vetett fel. Az akreditált asszisztensek. A belső ellenőr is foglalkozott éves jelentésében ezzel a kérdéssel, és úgy gondolom, összességét tekintve igen pozitív eredményre jutott. A reform amelyet 2008-2009-ben bonyolítottunk le, beigazolódott. Természetesen a személyes tapasztalatok alapján is értékelhetik a helyzetet, de úgy gondolom, hogy mindenképpen jól sikerült. A képviselők jogállásával kapcsolatban pedig úgy gondolom, inkább politikai kérdésről van szó. Az általánydíj ez egy olyan feltétel, amelyet az alapszabály határoz meg, és az elnökségi döntés, amit mi az adminisztráció dolgozók alkalmaznunk vagyunk kötelesek. A végrehajtásra kérdeztek még rá talán látják, hogy milyen a házépítéssel kapcsolatos végrehajtás. Ezek a munkálatok folynak teljes mértékben, erőteljesen, és abból indulunk ki, hogy az építkezés a következő nyárig lezárul. Ez megfelel az előzetes időbeni elvárásoknak, de kell majd egy olyan időszak, ami a belső építést a múzeumi kiállítóhelyek, média, stb. És azt reméljük, hogy 2015 végére minden elkészül arra, hogy megnyissuk az épületet. A parlamentárium adatait kérdezte. Az első üzemidőben 250 ezer látogató volt, a második évben 300 ezeren jöttek. Ez azt jelenti, hogy most novemberben már több mint 600 ezer látogató van illetve ennyien vették igénybe a parlamentáriumot, és úgy gondolom, hogy ez az elvárásokkal kapcsolatban igen pozitív. Nagyon jók a látogatói létszámok, nem csökkentek az első rácsodálkozás örömét követően, sokkal inkább emelkednek, hiszen időközben úti könyvbe bevették, turisztikai információkat is biztosítunk erre vonatkozóan, és különösen azért, hogy iskolai osztályok Európai Parlamentet szim, szimulálhatnak, és ez tulajdonképpen az, az igényeknek messze alul maradnak a kapacitásaink, úgyhogy elmondhatom mindenképpen, hogy ez egy olyan ráfordítás volt, amelyet az állampolgárok nagyon jól fogadtak. Audi úr, két kérdést tett fel egyben. Egyrészt az akte legével kapcsolatban mit csináltunk. A jogász nyelvészek akik azt hiszem 2010-ben a szakbizottságokhoz kerültek, azért kerültek oda át, hogy az akt delegék számára valamilyen hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok számára valamilyen fajta struktúrát adjanak. Nos, a felhatalmazáson alapuló jogi aktus törvényalkotás. Ez nem um, utólagos végrehajtás, hanem törvény, törvényalkotás részét képezik, és ezért is nevezik őket felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak, azaz delegált jogi aktusnak. A parlament nem mondhatja azt, hogy nem a mi felelősségkörünk, hiszen nekünk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusnál megvan minden lehetőségünk a nyomon követésre. A kérdés az, hogy megfelelően fel vagyunk erre szerelve, készülve. Erre még nem tudtunk végleges választ adni. Az iskolákra még egyszer rákérdezett az előadó asszony. Nagyon fontos kérdés. A képviselők és a munkatársak számára nekünk, és hagyományosan az Európai Bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tehát a rendszert kellene megváltoztatni, és azt mondani, hogy ne minden intézmény számára a bizottság rendezze ezt a kérdést, hanem a többi intézmény is vehessen részt. Nem tudom, hogy erre van-e mód. Mindenképpen jelentősen érint minket az, hogy hogyan döntenek. Úgyhogy érdekünk nyilvánvalóan az, hogy a kéréseinket befogadják. A Konrad Adenauer épület. Időközben az alapkövet letették, talán emlékeznek még arra, hogy az első kiírásnál 2011-ben az első kiírási szakaszban 30%-kal lépték volna túl a költséget az első ajánlatra, és akkor úgy döntöttünk, hogy nem fogadjuk el az első kör ajánlatait, hanem töröljük a kihívást a luxemburgi állammal szorosabb együttműködést indítottunk el, és ez jónak bizonyult. Új kiírás van, és az új kiírás 12%-kal a tervezett költségek alatt van már. Tehát ahelyett, hogy 30%-kal magasabb lett volna, most 12%-kal alatta vagyunk. Elfogadtuk azt, hogy lesz bizonyos időbeni késlekedés, de azt nem voltunk hajlandók elfogadni, hogy a költségkeretet ilyen jelentősen meghaladjuk. Azt hiszem, hogy ez a döntés jónak bizonyult, azért is, mert a luxemburgi kormány, amely egy bérleti garanciával pénzügyi kockázatot is vállalt, tehát a pénzügyi kockázat már nem, nem a mi kockázatunk, hanem a luxemburgi kormányé. Nos, ezzel, ezzel a stratégiával azt hiszem nagyon jó projekt mellett dönthettünk. Köszönöm. Köszönöm én is akkor a zárszót megadom az előadónak, hogyha kéri. Sí, muchas gracias, señor presidente. Agradecer al... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék vele úrnak, a főtitkárnak ismételten köszönetet mondani, hogy eljött és ma felszólalt előttünk, illetve hogy arra is hajlandó, hogy egyenként találkozzon velünk, vagy a titkársággal, vagy a frakciókkal. Szerintem jó munkát végzünk. Különösen, hogyha ebben a szellemben folytatjuk. Köszönöm. Well, um, dan heb ik eventjes de Jó, akkor még vele úrnak megadjuk a lehetőséget, hogy búcsút vegyen tőlünk, és áttörünk utána a négyes napi rendi pontra. Goed, collega's, dan gaan we naar het volgende puntje. Dat is een verslag. A következő pont Jens Geyer collega jelentése egy látogatásról, amelyet a szakbizottságunk a szlovákiai atomerőmű központban tett megkérdezem az előadót, hogy mond-e néhány szót bevezetőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. A három leszerelendő, szerződés szerint leszerelendő atomerőműhöz ellátogattunk. Ezek az utazások lezárultak. A Bohunicsei Szlovákiába tett delegációs út a második részét képezte ezen delegációs utak sorának. Itt is új információkra tettünk szert. Ebben az összefüggésben azt szeretném csak elismételni, ami számunkra a legfontosabb. En, ez az atomerőmű haladt előre a leginkább a leszerelés útján. Az ütemterv szerint, ha jól emlékszem, még 15 percig fog tartani, amíg az atomerőmű helyén újra egy legelő zöldel a pénzügyi terv, illetve a költségvetés jóval több mint 100 millió eurós hézaggal rendelkezik. A szlovák hatóságok nem tudják, hogy ezt a lyukat hogyan tudják betömni majd. A szlovák parlamentben azt fogalmazták meg, hogy az Európai Uniónak kell előteremtenie a hiányzó forrásokat. A jövőben, és hálás vagyok azért, hogy ez a delegációs út valóban megtörtént, tehát ez kockázatot jelenthet a költségvetésünk számára, és ezért ezzel foglalkoznunk kell. A politikai vitában újra és újra elhangzik, hogy 2020-ig 2020-ban zárjuk le a kifizetéseket, de hát odáig a teljes leszerelés célkitűzése nem érhető el, ezt is látni kell. Éppen ezért felteszem a kollégáknak itt a szakbizottságban, hogy ismervén a tényeket, mennyire realisztikus ez az elvárás. Mennyire realisztikus ez, hiszen te, még úgy is, hogy ez az az atomerőmű, ahol a legtöbb előrelépés történt, még 2020 után ebben az esetben is számíthatunk kiadásokra. A második dolog, amiről beszélnék, a következő, a többéves pénzügyi keret, a 2020-ig terjedő többéves pénzügyi keret keretében újabb költségvetési felelősségvállalás történt, a három leszerelendő atomerőmű kapcsán. Számomra nem világos, hogy ez ehhez kapcsolhatók-e reális költségtervek a három érintett tagállam részéről. Ha valaki lát ilyen összefüggést, kérem, hívja fel a figyelmemet rá, mert én nem látok ilyet. Az a gyanúm, hogy az Európai Tanács éjszakai ülésein, ahol több milliós összegekről esik szó, arról, hogy ki fedezzen milyen költségeket. Hát itt talán az Európai Tanács elnöke lehetőséget látott arra, hogy három EU-s tagállamnak még egy vékonyabb tortaszeletet odatoljon leszerelés címén de semmiféle belső összefüggés nem látható a reális költség, a költségek alakulásával. Most lehet, hogy szerencsénk lesz, és a, az atomerőművek leszerelésére szánt plusz pénzek valóban fedik a 2020-ig felmerülő költségeket, hát akkor szerencsénk volt. De a tapasztalat azt mutatja, hogy nem erre számíthatunk, Más szóval tehát fel kell tennünk magunknak a kérdést, mennyire haladtak előre ezek a leszerelési projektek, tekintettel az ütemtervre, a költségvetési tervre, és mi a, hogyan viszonyulnak a költségek és a várható költségek az Európai Unió forrá, kijelölt forrásaihoz. Bohunicséről részleteiben nem is szeretnék most beszélni, itt az látható világosan, hogy a ma becsült költségek fedezésére az EU-s pénzek és a szlovák köztársaság által rendelkezésre bocsátott pénzek nem lesznek elegendőek. Ebből nem adódik automatikusan, hogy az EU-nak kell betömni a költségvetési lyukat, de tudni kell, hogy Szlovákia úgy fog érvelni, ahogy eddig is, mondván az EU akarta, hogy bezárjuk ezeket, ezt az atomerőművet, hát akkor állja a költségeit is ennek. Ez egy költségvetési eh, kockázat tehát, a másik két atomerőművel együtt, ezt fontos szem előtt tartanunk, hiszen ez a munkánk, ez a feladatunk. Én mindenek előtt eh, erre szeretett, szerettem volna rámutatni a delegációs út tanulságait levonva, de a koordinátorokkal talán érdemes lenne elbeszélgetni arról, hogy hogyan kezeljük ezt a témát a jövőben. Még egy újabb eh, saját kezdeményezésű jelentésnek nem lenne értelme. Mondhatjuk azt, hogy nyomon követjük a témát, vagy mondhatjuk a számbevőszéknek, hogy tegye ezt, nem tudom, hogy ehhez megvannak-e az erőforrásaik a számbevőszékieknek. Mindhárom helyszínre ellátogattunk most már, talán még egy kockázatelemzést kérhetünk, és aztán az eljárás végén fontos elgondolkodnunk azért azon, hogy mihez kezdünk az információkkal. Valahogy a plenáris elé kell vinni az ügyet, valamilyen módon konfrontálni kell az Európai Bizottságot azzal, amit megtudtunk. Milyen kihatásai lesznek mindennek a költségvetésre, az illetékes kollégákat szintén tájékoztatnunk kell, és az ipari szakbizottságbeli kollégákra is kihatással lesz mindez, hogy hogyan járunk el, azt talán majd a koordinátorokkal kellene megvitatni. Köszönöm. Eh, eh, köszönöm szépen. Van-e más megjegyzés, Tresze asszony? Eh, köszönöm szépen. Jens Geyer volt a delegáció vezető, és én nagyon sajnáltam, hogy gyakorlatilag csak kettő ketten voltunk abból a csoportból, akik eredetileg Litvániában is ott voltunk, mert ugye az volt az eredeti terv, hogy minden új, minden ilyen atomerőművet végiglátogassunk. Volt két cseh kollega, ami persze nagyon jó volt, de kár volt, hogy akik kezdettől fogon velünk voltak, nem tudtak ide eljönni. Azért sajnáltam, mert ez a delegáció most nem rendelkezett azzal a kritikus tömeggel sem, hogy megfelelő számú kérdést problémát vegyünk, vessünk fel úgyhogy a szlovák helyzet alul sem hasonlítható a litvánhoz. A szlovák kérdések nagyon fontosak mégis. Egyrészt például, hogy mi lesz a nukleáris felügyelettel találkoztunk az atomfelügyelettel, és láttuk, hogy ott olyan a modell, ami szerint gyakorlatilag az állam és a gazdasági minisztérium minden kérdéssel kapcsolatban a felelős, tehát a felügyeletért is ők felelnek azt kellene biztosítani, hogy ne a pénzügyminiszter, pénzügyminisztérium legyen az, amely az atomfelügyeletnél adott esetben költségtakarékosság alapján határozza meg, hogy mi legyen és mi nem. Érdemes lenne végig gondolni a végleges elhelyezést. Nincsen ilyen végleges elhelyező. A kérdés pedig az, hogy akkor mi lesz a, az átmeneti eh, tárolóval. Ez ugye 40-50 évre alkalmas, csak azt finanszírozzák addig, de mi lesz utána? A végleges elhelyezés kérdését a környezeti bizottságnak továbbítani kell, hogy, hogy mi lesz. Ezt a nemzeti hatáskörben tartozó kérdés, de tisztázni kell. Mi lesz a három atomevőművel? Ez is kérdés volt. Én támogatnám azt, hogy munkadokumentumot csináljunk ami a három atomerőmű tapasztalatát összefoglalná, például ezt is, hogy milyen tehát ezt az utódunk, az új parlament is tovább vihetné, vagy megcsinálhatná. Ugye nagyon fontos, hogy megfelelő menetrendet határozzunk meg, egészen pontos határidő kell a három atomerőműre, hogy melyik lépés mikorra tervezik a, ahogy a működtetők azt most mondják, hogy azt lehessen ellenőrizni, hogy öt év múlva valóban megcsinálták azt, amit mondtak. A második fokozat az lenne, hogy megállapítsuk, hogy hány embert fizetünk. Szlovákiában ez nyitott volt, ez a nyitva maradt a kérdés, nem tudjuk. Ugyan mondtak számokat, de teljesen bizonytalan, hogy a, a leszerelésnél hányan dolgoznak. És vannak olyan információk, amiket egyszerűen nem kaptunk meg. Szeretném, hogyha a kapcsolattartókat megkérdezték, hogy ezekkel a kérdésekre akkor mi, mi, mi a válasz. El tudom azt kérdezni, hogy az eddigi ismereteink alapján áttekintést tudjunk már adni. Csak így lehet biztosítani azt, hogy semmi ne vesszen el. Mert hogyha mi most nem leszünk a következő mandátumperiódusban itt, akkor az utódainknak mindent előről kell kezdeni. Úgyhogy én azért fontosnak tartom, hogy minden olyan eredményt, amit a különböző pontokra vonatkozóan megállapítottunk, azokat leírjuk és rögzítsük, hogy folytatni lehessen a munkát. Köszönöm. Azt hiszem, ez egy rendkívül jó javaslat, és meg kell majd nézni, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni talán a koordinátorokkal majd megbeszélhetjük, hogy lássuk, hogy valóban hogyan lehet ezt biztosítani, milyen konkrét kérdések maradnak nyitva, és milyen együttműködés lehet az iparral, az ágazattal, a bizottsággal. Eh, Szárvama úr kér még szót. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Just a couple of... Köszönöm szépen. Csak néhány megjegyzés. Pontosan az a helyes kérdés, amit Gájer úr is feltett, hogy mit tegyünk. És a megfigyelésem a következő. Szerintem a biztonság érdekében kimondhatunk olyan dolgokat, amelyeket amelyekkel nagyon nehéz ellent mondani. Ezért először is egyetértek Dressla asszonyjal hogy kell, hogy legyen egy menetrendünk. Az a tudás, amit a delegációs utakon összegyűjtünk, és hát borzasztóan sajnálom, őszintén elnézést kérek, hogy nem tudtam ott lenni, pedig szerettem volna. Tehát ez a tudás, amit összegyűjtünk ezeken a tényfeltáró missziókon, egy felhőben lebeg itt, és aztán egy másik felhőben leveg a költségvetés, és a kettő valahogy nem találkozik. Ha jól értettem, épp múlt héten Strasbourgban szavaztunk a pénzről, Csicseszter úr jelentésében, és azon gondolkoztam, hogy hát ez így, ez így, ez így nem jó. Hangsúlyoznám ezt, és ráadásul van még egy ilyen harmadik halmaz is, az a valóság azon a helyszínen. És persze ez a legbonyolultabb az összes közül. Mi is az utazásainknak a célja? Hát éppen az, hogy az információ, amit összegyűjtünk, azt fel is használjuk. Köszönöm. Food for thoughts. Uh... Ez kiváló alap arra, hogy tovább gondolkodjunk. A delegáció vezetőjét kérdezem, eh, Geyer kollégát, hogy eh, foglalja legyen szíves össze, mi mit csináljunk. Ja, eh, bár ich hab's im Prinzip gerade schon... Tulajdonképpen az imént már épp megpróbáltam összefoglalni, hogy mi a teendő, és az, amit Szárvámá kolléga hiányol, hát teljesen igaza van. Hogyha a többi szakbizottság nem akarja tudomásul venni azt, amit mi kiderítettünk, hát akkor ez van. Akkor az egyetlen lehetőség csak az, hogy módosítók révén valamilyen módon befolyásolni próbáljuk a vonatkozó jelentéseket. Ez az egyetlen út, de persze belátom, hogy mivel mindenkinek korlátozott a kapacitása, talán kevesebbet tudunk tenni ténylegesen, mint amennyi tenni kellene. Hogy intézményes szinten ez hogy nézzen ki, azt nem tudom. Minden esetre Inge pár nagyon helyes dolgot vetett fel, Petri is nagyon okosan utalt az ütemtervre. Fontos lenne ezeket a dolgokat összeírnunk. A kérésem tehát a titkenség felé az lenne, ugye szakbizottsági titkánság tagjai elkísértek bennünket az utakra, és szorgosan jegyzeteltek is a tárgyalások során. Tehát arra kérném a munkatársakat, hogy az adatokat, illetve a mérföldköveket a leszerelés tekintetében foglalják még egyszer össze, nem csak Bohunicsére vonatkozóan, hanem mindhárom atomerőműre vonatkozóan. és akkor le tudjuk majd ellenőrizni valamilyen módon, nem szükségszerűen utazás keretén belül, hogy ezeket a mérföldköveket, ezeket a határidőket tartották-e az ütemterven belül a tagállamok. Mindenhol azt ígérték nekünk, hogy átláthatóan zajlik majd a leszerelés, hát akkor vegyük komolyan, amit mondtak. Gondolom nem csak a jelenlétünk időtartamára vonatkozott az átláthatóságra tett ígéret, hanem ez egy általános ígéret volt, és európai parlamenti képviselőkként és költségvetés ellenőrökként persze úgy gondolom jogunk van arra, hogy rákérdezzünk utólag, hogy a, ha európai pénzek elköltéséről van szó, akkor elérték-e az ütemtervben lefektetett mérföldköveket, illetve határidőket tartották-e. Ami a kockázatokra vonatkozó tanulmányt illeti, a kockázatértékelést, hogy ezt megkapjuk, azt hiszem ötvözve a delegációs utakon szerzett információkkal, nagyon jól át tudjuk majd látni a helyzetet és a kockázatokat. Hogyha mindez megvan, akkor egyetértek ingével, munkadokumentumot kellene készítenünk, több képviselő bevonásával, akik részt vettek a dosszié munkájában, hát nem egy politikai frakciót érint ez nyilván, hanem a legtöbben azt hiszem osztjuk az aggályokat. És hogyha megvan ez a munkadokumentum, akkor valahogy bekerül ez majd a parlamenti körforgásba, lehet, hogy a választások előtt ezt már nem sikerül lebonyolítani, de azt hiszem a további viták szempontjából egy ilyen munkadokumentum mindenképpen hasznos volna. Összefoglalva tehát, érdemes lenne újra vitát tartani, akár itt a szakbizottságban is a koordinátorokkal. Ezt elkészíthetjük, előkészíthetjük, és aztán, hogyha elkészül a kockázatokról szóló tanulmány, akkor ismét vitázhatunk. Köszönöm szépen, van-e további megjegyzés? ezen látogatással kapcsolatban. Ha nincs, akkor lezárom a négyes pontot. Az ötös a következő, amely a kont küldöttség látogatása. Néhány kollega ellátogatott a bolgár, Bulgárországban a görög és törökországi határra. Jens, megint neked adom meg a szót. Ja, anderes Thema, ähm, aber auch hier ähm, stand diese Delegation. Másik téma, de ez a delegációs út és azonos témájú delegációs utak sorába ékelődik. Ez gyakorlatilag a záró delegációs út volt a határvédelem és csempészet témakörben. Antwerpenben és Rotterdamban jártunk, elutaztunk a lengyel határra, a lengyel-orosz határa, Kaliningrad, környékére, és most legutóbb pedig eh, a görög-török-bolgár háromszög területére utaztunk. Ez tehát a három delegációs út, amely ide tartozik. Az OLAF, illetve az Europol ezeket a területeket nevezte meg problémás területeknek, ami a cigaretta csempészetet illeti. A lengyel Kaliningrad eh, területet, illetve határt eh, külön kiemelték, de persze nem ez az egyetlen eh, problémás pont, az Európai Unió keleti határa mentén több problémás pont is van, eleget foglalkoztunk a szakbizottságban, ezzel nem akarom elismételni, hogy melyek ezek a pontok. Zárójelben jegyezném meg, némileg bíráló hangnemben, hogy az az elgondolás, hogy eh, más szakbizottságbeli kollégák ügyeit is magukkal viszünk egy ilyen útra, és azokat is felvetjük ilyenkor, talán nem a legjobb eljárás. A határvédelem témája persze szorosan kapcsolódik az illegális határátlépéshez és más egyéb hasonló kérdésekhez, de Ezekkel foglalkozva sok-sok időt veszítettünk a saját munkaidőnkből, lehet, hogy ezt a fajta gyakorlatot nem kellene a jövőben is alkalmazni. Nyilván az ember más szemszögből is megismeri a problémát, de a delegációs út központi kérdése ilyenkor némileg háttérbe szorul. Ez utóbbi delegációs út esetén kicsit elkéstünk, mert ez a terület már nem jelent akkora problémát, nem egy hotspot, ahogyan azt korábban jelezték felénk. Korábban a határvédelmi erők erről számoltak be, most Bulgáriában azt tudtuk meg, hogy a bolgár határőrizeti hatóságok tapasztalatcserét folytattak más tagállamokkal és Törökországgal is, itt megtudtuk azt, hogy különböző útvonalak vannak, és Észak-Cipruson most nagy hajókról kis hajókra helyezik át az árut, sok esetben Görögországban köt ki a csempész áru, akár strandokon is, tehát ezt nevezik azt hiszem hangyamódszernek a szakértők, tehát a csempész árut felszabdalják. A török hatóságoktól megtudtuk továbbá azt is, hogy az általuk lefoglalt illegális csempész cigaretta nagy része Bulgáriából származik, és nagyon érdekes útvonalakon az arab félszigeten keresztül került Törökországba. A csempészek által használt útvonalak tehát egyre szertágazóbbak, Érdemes tehát figyelemmel kísérni a témát. Miközben a határ őrizeti hatóságok elégedettek az eddig megtett lépésekkel, tehát azok eredményesnek bizonyultak. Az illegális határátlépésről is szó volt, a menekültek általi illegális határátlépésről, Libanonban olyan helyzet állt elő, hogy egy libanoni lakosra immáron három szír menekült jut. Hogyha ezt Németországra vetítenénk, akkor ez azt jelenteni, hogy 27 millió menekült tartózkodik ebben az alternatív szenárióban Németországban. Természetesen ez nincs így. Németországban több tízezer menekültet fogadtak be eddig, Szerintem lehetne Németország azért szolidárisabb, de tekintettel erre érdekes volt látni, hogy a bolgároknak gondot okoz, hogy 3000 menekültet fogadjanak be. Értem én, hogy Bulgária számára ez egy új gyakorlat, illetve egy új jelenség, nevezetesen, hogy menekültek célpontjává, célországává válnak, de nekünk úgy mutatták be a helyzetet, mintha az állam alapjaiban inogott volna meg a menekültek miatt, de látva a reális számadatokat, én ezt azért kicsit túlzásnak éreztem. Utolsó pont. Megtekintettük a határőrizeti létesítményeket, nem csak azokat a, az útvonalakat, ahol az egyik legnagyobb határ átkelő található Európában, Törökország felé, Azt láthattuk, hogy a korszerűsítés a bolgár oldalon nagy léptekkel halad előre. Azt is láthattuk, hogy a török oldalon már lezárták ezeket a korszerűsítési projekteket. Nagyon nagy benyomást tett rám, hogy milyen korszerű létesítménnyel és milyen nagyméretű a létesítmény török oldalon. és nem csak technikai értelemben van ennek jelentősége a csempészet megakadályozásában például, hanem egyszerűen kényelmesebbé és teszi a határátkelést az európai polgárok számára, illetve gyorsabbá teszi azt. Aztán görög oldalon ehhez mérten a görög átkelő helyzete igen csak szomorú. Két oldal arról számolt be, illetve két fél arról számolt be, hogy csúcsidőben, amikor a török polgárok visszatérnek munkahelyükre, az Európai Unión belül található munkahelyükre, akkor akár 15 km hosszú sorok alakulnak ki, mert a görög oldalon a határátkelők olyannyira nincsenek képítve, hogy egyszerűen nincs elég kapacitásuk. Török oldalon 8 sáv elrendel 8 autósáv elrendelkezés, a görög oldalon meg csak kettő, illetve bocsánat, javítja magát az előadó, négy a török oldalon, kettő a görög oldalon. A görög határvédelem nem rendelkezik elegendő személyzettel a megszorítások miatt, de hát hogyha a megszorítások azt eredményezik, hogy a határőrizeti kapacitások nagyon lecsökkennek, akkor az kétszeresen is aggasztó. Egyrészt azért, mert az Európai Unió bevételektől esik el, hiszen a vám kérdéseket görög oldalról nem kezelik megfelelően. Úgyhogy itt valamit tenni kell. Hogyha a görög köztársaság ezt a feladatot nem tudja ellátni, akkor talán a Herkül három révén lehetne itt valamit tenni a magunk részéről. Nekünk azt mondták el, hogy kutyákra lenne szükségük, szkennerekre lenne szükségük, tehát itt valamit tenni kell. Köszönöm szépen, Jens. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. Az Olaf vagy a bizottság képviselői, látom itt vannak a teremben ők. nem tudom, szívesen megadom a szót, de talán előtte Grészle asszony. Csak azt szerettem volna mondani, hogy az elején a második határátkelő helynél azt mondtam, hogy most már elég. De meg kell, hogy mondjam, nagyon érdekes volt, nem is gondoltam volna. Nagyon jó volt, érdekes, hogy mindannyian láttuk, hogy a határnál milyen eszközökkel próbálják nap mint nap, és milyen kevés emberrel kell védeniük a határokat. Vagy, úgyhogy Valóban ezeken a határokon van gond. Mind a menekültekkel kapcsolatban. A török kormányzó azt mondta, elmesélt egy vacsoránál, hogy Dirni, Idirnében ugye több százezer lakosú város, egy harmada arra vár a lakosoknak, hogy valamilyen formában az EU-ba mehessen a zöld határon át. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes utazás volt, nem időpocsékolás de hát nagyon jó lenne, hogyha a Libeszakbizottságnak is el tudnánk mondani, és az állam és kormányfőknek, hogy az európai oldalon ez a határ, eh, tehát ezen a határon kell, hogy csináljunk valamit. A törökországi területek, hát mondjuk így, hogy eh, Törökország az EU legszegényebb testvére, és nem tesz jót nekünk az, ami ott a külső határnál történik. Ik, uh, ik word net ingelicht dat... Uh... Épp most mondják nekem. Épp most mondja a titkárság, hogy a bizottság a Szabadságjogok Szakbizottsága határozott arról, hogy egy látogatást tegyünk a menekült központba a bulgáriai határ mentén lévő menekült központba, ami szerintem ez már mégiscsak egy első eredménynek felfogható. A bizottságot képviselő urak, vagy az Olafot képviselők szeretnének hozzáfűzni valamit? Ja, azt Akkor szívesen megadom a szót. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. csak a török helyzettel kapcsolatban, illetve a bolgár problémával kapcsolatban. A mi kontextusunkban az elmúlt néhány évben a török hatóságokkal felvettük a kapcsolatot, és érdekes tanulságokat vontunk le. A, körülbelül a teljes piacnak a 2%-át tette ki az illegális dohánytermékkereskedelem, és ez nagyon gyak, gyorsan két év alatt már a 16%-ra nőtt ennyire rossz lehet ilyen gyorsan a helyzet. A probléma az, hogy ezek a termékek, bul- termékek Bulgáriából, illetve Bulgária felé érkeznek, és azt látjuk, hogy egészen Irakig nyúlnak a szávak. És szisztematikusan csempésznek török határon át. Az Európai Unióban, Bulgáriában kellene megállítani ezt a csempészetet. Valaki fizeti ezt a rengeteg cigarettát, hogy oda kerüljön, és óriási lehetőség az, hogy ezt a pénzt megpróbáljuk mm, megtalálni, hogy megpróbáljuk visszagöngyölíteni a szálakat. Ezért a bulgár tobak segítségével támogatást nyújtunk Törökországnak, a csempészet csökkentésébe, de megpróbáljuk a pénzmozgásokat is nyomon követni, hiszen az egész szervezetnek, az egész eu óriási károkat okoz ez az egész csempész tevékenység. Eh, ez egyfajta ébresztő vagy felrázó hívás volt. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon fontos munkát végzett Olaf, és köszönjük, amit e- téren tesznek. Más valaki? Mert ha nincs, akkor a zárszont elmondhatja Gájer kollega meg ismét. Bár. Nincs mit hozzáfűzöm ehhez, Bárt. Oké, okay, nemen dus al Uh... Akkor megjegyezzük ezeket a megjegyzéseket, és áttérünk a következő napi, napi rendi pontra. Hatos pont a Költségvetési Ellenőrző Bizottság Kaliningrádi látogatása. Most másodjára jártunk ott az előző mandátum időszakban is volt egy küldöttség, Ian Mulder volt a delegáció vezető, aki Emmanuel Kantal nagyon szoros kapcsolatban van. Bizony, még a sírját is meglátogattuk. Nagyon meglepő volt az, hogy virágokat találtunk ennyi évszázad után a sírján. Egy általános megjegyzés a Kaliningrádi látogatással kapcsolatban. Ezt azért kezdeményeztük, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Uniós pénzt hogyan költötték el. Ebben a kontextusban a átkelő helyeket látogattunk meg, és az érintett tisztviselőkkel a különböző helyszíneken elmélyült tárgyalásokat folytattunk az orosz oldalról, a lengyel oldalról és a többi oldalról is. Meglátogattunk egy kórházat is, ahol AIDS betegeket kezeltek európai segítséggel. Van egy ilyen program, ami az AIDS elleni küzdelmet támogatja. Az volt a benyomásom, hogy ez is egy jó helyre került pénz. Aztán volt egy szociális lakhatási projekt, amelyel eh, valamint a szennyvízkezelés javítását szerették volna elérni. Ezeket a projekteket is eh, hasznosnak láttuk. Aztán pénzt költöttek a turizmus fellendítésére. Igazából semmi kétségünk nem volt, hogy kielégítő módon, elégedettségre okot adó módon költötték az EU-s alapokat, pénzét. Volt egy ülés, amit az eredeti tervekben nem foglaltunk be, de aztán mégis megtartottuk, mégpedig a Kaliningrádi cigaretta termelést vizsgáltuk meg legalább, hogyha minden eh, Kaliningrádi lakos egy doboz cigarettát elszívna egy nap, akkor is 10-20 évre elegendő eh, készleteik lennének, olyan komoly kapacitással dolgozik a Kaliningrádi cigaretta termelés. Úgyhogy nyilván nem a saját piacukra gyártanak. A koordinátori ülésen a misszió után eszmét cseréltünk, és eh, szeretnénk szóbeli kérdést feltenni a bizottságnak ezzel kapcsolatban, mert szeretnénk látni, hogy milyen haladást sikerült elérni a cigaretta ügyben. Az elnökök értekezletének is jóvá kell persze hagyni még ezt a kezdeményezésünket, de szeretnénk alaposabban utána járni ennek a dolognak hogy mi történik azokkal a cigarettákkal, amelyeket Kaliningrádban állítanak elő. Tudjuk, hogy ez nemzetközi probléma, épp most hallottunk a Bulgáriáról, azt is halljuk, hogy Egyiptomba szállítják a cigarettákat, aztán onnan, onnan visszajönnek, de hát itt van a saját küszöbünkön ez az óriási cigarettagyártó kapacitás, ami hát legalábbis gyanús. A hatóságok nagyon is vonakodtak megvitatni ezt a kérdést, ezt egyébként a sajtótájékoztatón részletesen kifejtettük, és az összes újságíró nagyon-nagyon érdeklődött a kérdés iránt. Megígértem nekik, hogy a bizottság felé fogunk fordulni egy ilyen szóbeli választ ígérlő kérdésre, és ezt meg is kell tegyük. Köszönöm szépen. Ugye az elnökök konferenciájánál van ez a kérdés, még nem kaptunk választ rá, úgyhogy jó lenne, hogyha mindenki a frakció vezetőjével beszélne erről. Mm, Grace Lászony kíván hozzászólni. Rowan úr szintén szeretne, mert tudom, hogy a cigaretta, a kaliningrádi cigaretta termelése vagy gyártása kapcsolatban akart mondani valamit, ami hasznos lehet. Jó, először akkor Grace Lászonynak adom meg a szót. Jó. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy Semete úrnak feltegyük a kérdést, hogy az Európai Unió miért nem kérte még sos, hogy zárják be ezt a cigarettagyárat, amelynek egyetlen lét célja szemmel láthatóan az, hogy az Európai Unióba csempészenek cigarettát. Mennyire kell hülyének lenni ahhoz, hogy az ember adófizetők pénzével projekteket finanszírozzon ezen a területen, és mindeközben nem tesz semmit ezen gyár működése ellen. Az orosz hatóságok világosan megmondták nekünk, hogy ennek a vállalatnak a bezárása még sohasem volt napirenden, az Európai Unió soha nem kérte ezt, és soha nem is említette ezt egyetlen szóval sem. Eh, Rowan? Rowan úr, van ezzel kapcsolatban információja? A Kaliningrádi tehát olyan, amit nyilván nosan is elmondhat, olyan információja. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Igazából csak annyit tudok hozzátenni, hogy valóban ez továbbra is jelentős probléma. Az orosz hatósággal való kapcsolataink aláhúzták azt, hogy Kreszlasszonynak igaza van, orosz területen nem sértenek jogot, tehát ők egy legitim üzletet folytató céggel nem, szemben nem akarnak fellépni. De különösen a Jingling és hasonló, hasonló márkák az Európai Unióba kerülnek, különösen Németországba csempészek útján. Az egyetlen optimizmusra okot adó dolog, persze még ez sem közvetlen segítség, az az FCTC jegyzőkönyv, ami a dohánytermékek illegális kereskedelmét tiltja. Mert hogyha ez Genben sikerül aláírni, már pedig amikor Genben tárgyaltunk róla, akkor egy teljes mértékű nyomonkövetési és visszakeresési rendszert akartunk ki, ö, elérni, amit pénzmosás elleni intézkedésekkel egészítenénk ki. Tehát, hogyha ez sikerül aláírni és ratifikálni, akkor ez eszközt ad a kezünkbe kezünkbe. Az FCTC támogatói vagyunk tehát, de ez nem egy gyors megoldás lesz, még évekbe telhet, míg ennek alapján lépni tudunk. Köszönöm szépen. Azt mondta ugye, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy legyen egy teljes visszakövet, nyomon követhetőségi rendszer. Nem tudom, hogy van-e ilyen rendszer. A dohánytermék irányelvnél mondtuk, hogy ez a visszakövethetési rendszert, vagy nyomonkövethetési rendszert mindenki szídja, hogy nem működik, és hogy nagy ráfordítást igényel. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy, hogy valóban így van, és jó lenne, hogyha viszonylag gyorsan válaszolna erre. Well, we've actually... Thank you. Köszönöm, elnök úr. Két ha mondhatom így, érdekes rendszerünk van, amelyek a visszakövetést és a feltárást segítik. Ezek a világszerte a jegyzőkönyv aláíróit segítenék. És szerintem nagyon-nagyon jó megoldás lenne. De nem csak a fogyasztókat kell megtalálni, hanem sokkal mélyebbre kell néznünk. Azok a területeket kell feltárni, ahonnan származnak ezek a cigaretták. A nyomozók szempontjából az a lényeg, hogy azt tudjuk meg, hogy a legitim útról hol térnek le a cigaretták, hiszen ez az a pont, amit meg kell találnunk, hogy fel tudjunk lépni a csempészet és az illegális kereskedelem ellen. A Szankó főigazgatóságnak is van egy javaslata, ami egyébként a, az Olaffal egyáltalán nincs kapcsolatban az ő projektjük, de az Olaf támogatja ezt az erőfeszítést, amit a Szankó főigazgatóság javasolt, és remélem ebben is ez is valamilyen jellegű segítséget fog jelenteni. Ez a problematika, amit Grace asszony felvett, tulajdonképpen azért fontos, mert a nyomon követést hatékonyan a dohányipar irányelvel kapcsolatban is szeretnénk érvényesíteni. A módosítók pont erre irányultak, ezeket fogadtuk el, de Grészle asszony saját tapasztalat alapján mondja, hogy lehet, hogy ez a nyomon követés talán nem annyira megfelelő. Grészle asszony? Sajnálom, hogy ennyire húzom az időt, de hogyha ezeket eh, a módosítókat elveszítjük a trilógusban, akkor az nagy baj lenne. Úgy gondolom, hogy van egy olyan nyomonkövetési rendszer, ami ugyan nyomon tudja követni, de a, nem biztosítja azt, hogy ne legyenek hamisítottak a termékek egy elfogadható számmal. Például, tehát hogyha ez így van, akkor nagyon jó lenne, ha erre vonatkozó információt most biztosan kapnánk, mert akkor ezt az, árny- az előadónak átadnám. de fontos, hogy most valamit el tudjunk érni, úgyhogy gyorsan kellene az információt megkapnunk, hogyha van ilyen. Austin? Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék azokra megállapodásokra utalni, amit a négy gyártóval kötöttünk. Ezek jogi szempontból kötelező érvényűek, és a nyomonkövetés követés már ezekben is szerepel. Nagyon pozitív módja ez az illegális kereskedelmi küzdelemnek, mert meg tudjuk találni azt a szemét, vagy azt a céget, ahol a legális útról letér a cigaretta. Az Európai Unión belül is vannak olyan gyártók, amelyeknek a termékei az illegális piacokon kötnek ki, és akik nem alkalmazzák ezeket a módszereket. De az a problémánk, hogy nincsenek olyan jogszabályok, amelyekkel rá tudjuk a megállapodásokat kényszeríteni a gyártókra. Ez a TPD, ez egy Európai Uniós szintű, nagyon jó megoldás lenne. És fontos, hogy menjünk túl az első fogyasztó megtalálásán. Ezek az első fogyasztók gyakran akár nagyobb jelentőségű cégek, mint a gyártók. És a fogyasztók, vagy a vásárlók, és a vásárlók vásárlói, és azoknak a vásárlói azok, akiket meg kell találnunk. A kollégáimmal fogok beszélni hogy tudunk-e további információt küldeni esetleg önöknek a tracking and tracing, vagy nyomonkövetéssel kapcsolatban. Elnézést, hogy itt most okoskodnom kell, de a dohánytermékekről szóló megállapodás világosan, világosan kimondja, hogy csak Japán vezette be a nyomonkövető rendszert teljes körűen, a legnagyobb cég, a Philip Morris még mindig nem vezette be a gyakorlatban ezt a módszert, ezt a mechanizmust, tehát még a megállapodás sem ültettetett át a gyakorlatba teljes körűen. Fontos, hogy itt előrelépés történjen. Ugye a megállapodás előirányozza a gyakorlati végrehajtást, ez még nem történt meg, és ez az egyik probléma. Well, you've got to appreciate that when... Értékelniük kell, köszönöm elnök úr, hogy amikor megkezdtük a munkát, akkor a gyárak csak a fő ügyig akartak eljutni, ami igazából időpazarlás. És ragaszkodtunk hozzá, hogy ahogy a technológia fejlődik, az egyes cigaretta csomagokat is tudjuk nyomon követni. Van egy olyan cég, amely már cigaretta csomag szinten folytat kutatásokat, mások karton szinten nyomoznak, de szerintünk le kell menni a cigaretta csomag szintig. A PMI álláspontjával kapcsolatban nem tudok mit mondani, mert már nem foglalkozom ezzel, de amikor még éves, negyedéves jelentéseinken foglalkoztunk ezzel, akkor nagyon is hangsúlyoztuk, hogy a csomag szintig le kell menni. Különben csak olyanok vagyunk, mint a macska, amely a saját farkát kergeti, és soha nem fogjuk tudni megoldani a problémát. Um, is heerlijk mevrouw Ez egy gyönyörű pingpongjáték, úgyhogy Krisz Most akkor, ha nem, ezt nem csinálják, akkor mit fognak csinálni? Uh, um, I'm now moved to the policy area. Most már a szakpolitikai szintre értünk. Köszönöm. Ja, de hát, hát akkor szerencse, hogy valaki olyas valaki van itt, aki legalább kiismeri magát. Úgyhogy most remélhetjük, hogy valaki, olyas valaki kezd, folytatja a dolgot, aki ért hozzá. We gaan het, uh, we gaan het akkor itt abba hagyjuk. Ennyiben maradunk. Ezt a pontot lezárom. Mülder úr? Igen. Várjuk az elnökök konferenciájának döntését a vita tükrében, a legutóbbi eh, jegyzőkönyvitájának tükrében jobb lenne, hogyha Olaf felkészülne arra, hogy választ adjon a bizottságnak is. Köszönöm. Jó. Úgy látom, hogy negyed hat, a következő napi rend fél hatkor kezdődik, úgyhogy Royer úr akkorra érkezik. Addig röviden fél hatig felfüggesztem az ülést, de pontosan fél hatkor folytatjuk. na deze eh, onderbreking. Köszönöm szépen a szünetet követően, megszakítást követően. Üdvözlöm Hajer urat körünkben. Remélem helyesen ejtem ki a nevét. A 2012-es eh, Európai Beruházási Bank jelentését mondja el. Hajer urral abban maradtunk, hogy egy rövid bevezetést tart, 10 eh, percet, és aztán a hátra lévő időt a kérdésekre és válaszokra fordíthatjuk. Köszönöm, megadom a szót. Der Vorsitzende, Damen und Herren, merci, thank you very much for the invitation to the European Parliament. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak ide a szakbizottságba hogy néhány gondolatot megoszthassak önökkel Marinescu úr jelentésének a véleményeivel kapcsolatban a december 5-i ülésen fogják ezt elfogadni, ha jól tudom, a szakbizottságban. Elnézést kérek, hogy technikailag nem tudok itt lenni azon a napon, de annál is inkább értékelem ezt a lehetőséget, hogy már ma eszmét cserélhetünk e kérdésekkel kapcsolatban, és szeretném a lehetőséget kihasználni arra is, hogy a jelenlegi iránymutatásokat és tevékenységeket is bemutassam, ami bankunkat illeti. Először is egy nő tőkeemelést hajtottunk végre. Ambiciózus terveink voltak a tőke emeléssel kapcsolatban, és ezek meg is valósultak. Az év végéig, ami egyébként már közel van, remélhetőleg nagyon pozitív jelentést nyújthatunk be. A tőkeinjekció következtében idén és a következő két évben 40%-kal növeljük szinte 70 milliárd euróra tevékenységünket. A növekedés próbáljuk beindítani, ezzel is munkahelyeket teremtünk, valamint az innovációt mozdítjuk elő Európában. Nagyon hatékony a, reak- a reakció, amit adhatunk a jelenlegi beruházási igényekre válaszkép. A hosszú táru, távú finanszírozás a KKV-k részére nagyon fontos, ez egy olyan probléma, amelyről nem gondolkoztunk akkor, amikor a bankot 55 évvel ezelőtt megalapították, és hosszú távú stratégiai beruházási finanszírozási lehetőség nyújtására van tehát szükség ma. A finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférés a KKV-k számára az első számú prioritással lépett elő. Nagy csoport vagyunk, tehát az Európai Beruházási Alap tevékenységei is hozzánk tartoznak, amely szeretne a KKV-knak jelentősen megnövekedett hitel lehetőségeket rendelkezésre bocsátani. 2013-ban az év elejétől 12 milliárd eurót bocsátottunk a rendelkezésükre, ez 20-ra növekedett az év végéig. Biztosíthatom önöket, hogy csoport szinten már is a 20 milliárd eurós célunkon túlmutatóan nyújtottunk hitelt nekik. A KKV-knak különösen a dél-európai országokban nyújtunk segítséget, hiszen ők a legérintettebbek a válság által. Ez tehát mindig is fontos volt számukra, hogy a legrelevánsabb tagállamokat és a legérintettebb ágazatokat támogassuk. A bankunk portfóliója természetesen az egész Európai Unióra kiterjed, nem csak az euró övezet vagy egyes országcsoportok bankja vagyunk, hanem az egész Európai Unióé. Persze, ez is nagyon fontos a beruházóink számára is, a befektetőink számára, hogy az országok leírása pontos legyen, illetve az is fontos, hogy ne csak a különösen nagy nyomás alatt lévő országokat támogassuk, hanem máshol is beruházásaink legyenek. Nem csak stabil hitelezési tevékenységekre van szükség, hanem megfelelő termékekre is. Görögországban 2013. júniusában aláírtuk az első kereskedelem finanszírozási eszközt, amely az import és az export támogatást is elősegíti. Hitelleveleket és az előlegek garanciáit tudjuk támogatni. Ez nagyon komoly előrelépés a KKV-k számára, azok számára, amelyek egyébként a nemzetközi piacokon sikeresek. Nagyon gyakran a termelés és az export-import tartalom ö, vonatkozásában szükségük van hitelre annak érdekében, hogy meg tudják finanszírozni. És ehhez a hitelhez való hozzáférés komoly problémává vált. Hogyha ezt a folyamatot megkönnyítjük számukra, az export oldalon, az értékesítési oldalon egy kicsit megsegítjük ezeket a cégeket, akkor nagyon sikeresek tudnak lenni. És természetesen a kereskedelem könnyítő eszköznek pont ez a mögöttes gondolata. Ez az eszköz egy biztonságos hidat képez az EBB és a külföldi bankok között a KKV-k számára az import-export szektorban. Ez a lehetővé teszi számunkra, hogy a kereskedelmi finanszírozási piacot Görögországban ismét életre keltsük, nemzetközi, kül, illetve külföldi kereskedelmi bankok már a megnövekedett bizalomnak köszönhetően 80%-kal növelték a beruházásaikat. Emellett ez az eszköz Cipruson is elérhető, valamint más Európai Uniós országok is érdeklődnek iránta. Úgyhogy szerintünk ez az eszköz tovább fog fejlődni a jelenlegi görög és ciprusi határokon túlra is. A fragmentáció elkerülése érdekében a KKV kezdeményezést indítottuk be, ez ugye egy hitelnyújtási lehetőség a KKV-k számára, a struktúrális alapokból költségvetési alap, ö, forrásokat is tudunk kiegészítőleg bocsátani erre a célra. Ezen pénzügyi eszközök felhasználása az elkövetkezendő években növekedni fog várhatólag. A kkv esetében a garancia eszközt is 2014. januárjától be fogjuk vezetni és alkalmazni fogjuk és megpróbáljuk megvizsgálni a különböző további lehetőségeket, amelyek előttünk állnak. Most két államra várunk még, hogy döntsenek, mielőtt a végrehajtás megkezdődhet. A beruházási alap a piaci szakadékokat is tudja csökkenteni, a bankok, és, illetve bankunk és a legnagyobb tulajdonosunk a vállalkozó kedvet, az innovációt, a kutatás, fejlesztés és a foglalkoztatást szeretné elősegíteni. Ezzel párhuzamosan az IAF tőke emelését is előirányoztuk, várunk azonban a tulajdonosok visszajelzésére. Illetve arra, hogy a nemzeti fejlesztési bankok hogyan kívánnak részt venni az IAF feltökésítésében, erre várunk még az ő reakciójukra. Az IAB oldaláról ez a lépés természetesen elő, ennek előfeltétele, hogy az Európai Bizottság, azaz a második legnagyobb tulajdonosunk, valamint az Európai Parlament is segítséget nyújtson a bizottsági döntés végrehajtásában. A konzultációs folyamat remélhetek hamarosan megkezdődik a bizottságon belül, hiszen szeretnénk, hogyha nem pazarolnánk el sok időt és a jogalkotási időszaknak nem az utolsó hónapjára maradna a döntéshozata, hanem tudnánk már jövőre lépéseket foganatosítani. A KKV-k finanszírozáshoz a hozzáférésével kapcsolatban a jelenlegi bankszanálási irányelvről is szeretnék pár szót szólni. Ahhoz, hogy az IAB a reálgazdaságba hitel támogatást tudjon nyújtani, az EU kezdeményezései összhangban kell, hogy legyenek a KKV-k támogatására vonatkozó javaslatokkal, illetve nagyon fontos az is, hogy a pénzügyi stabilitást ne veszélyeztessék ezek a javaslatok, illetve az adófizetők pénzével is tisztességesen bánjunk. A bail-in eszköz nem feltétlenül szabad, hogy negatív hatással legyen a kkv tevékenységére. Ezért gondoljuk azt, hogy konkrét közpolitikai intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az IAB KKV-kat támogató hitel tevékenysége ne legyen korlátozott vagy túl drága. Az IAB illetve más nemzetközi pénzintézetek között, illetve nemzeti bankok között óriási különbség van. Mert a pénzek, amelyekről beszélünk, az összegek, nagyon sok esetben a kincstár számára vannak elkülönítve, nem pedig a hitel nyújtás számára. Mi azt szeretnénk, hogyha a KKV-knak való hitelezés a tagállamokban megvalósulna, és nem szabad, hogyha, hogy ha, ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek a KKV-k védelmét csökkentik. Hiszen azzal a saját céljaink ellenébe mennénk. Még egy óriási kihívás, a fiatalok munkanélkülisége. Európa nem veszítheti el gazdasági szempontból és szociálisan sem a fiatal generációt. Az Európai Tanácsi Tárgyalások után júliusban az IAB gyorsan reagált az EU-s prioritásokra. A fiatalok számára való munkahelyteremtés különböző formái, különböző projektjei valósulnak meg, a KKV-kat is támogatjuk etéren, hiszen ők az egyik legfontosabb munkaadók. Reméljük, hogy rövid távon is sikerül új munkahelyeket teremteni, valamint a meglévő munkahelyeket biztonságossá tenni a fiatalok nagyon sok munkáját elvesztettek, és ezek az elveszett munkáját mind KKV-knál vesztek el. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a kis vállalkozásokat támogassuk, hogy újból foglalkoztatni tudják a fiatalokat. A készségek fejlesztése, ez a második rész. Ez a szakképzés és ennek a finanszírozása köré épül. Olyan beruházásokat szeretnénk finanszírozni, amelyeknek hosszú távú hatásai lesznek, mint például oktatás, egyetem, képzési központ, diákhitel, mobilitási programok a fiatal alkalmazottak számára. Az EU-s bankok esetében is, meg nálunk is a fiatalok támogatási programjai meglévő eszközökön alapulnak. Akár 6 milliárd euróig tudunk hitelt nyújtani, amit a két rész között a az oktatási, illetve a munkahelyteremtési rész között el tudunk osztani. Már sikerült el is költeni ezt a célt, és 6 milliárd eurónyi hitelt kiadtunk. Az Európai Tanács július elején Berlinben speciális ülést tartott, az államfők megkérdezték tőlem, hogy mikor tudjuk rendelkezésre bocsátani a pénzeszközöket. Azt mondtuk, hogy augusztusban kezdjük el, Ezt senki nem hitte el, de megtettük, és sikerült a várakozásokat teljesítenünk az idei évre. Hadd szóljak pár szót az üzleti modellekről, modellünkről is. Többször hallottuk azt, hogy az IAB túlságosan kerüli a kockázatokat. Ne felejtsük el, hogy amikor a válság előtti szintekhez hasonlítjuk a tevékenységünket, amióta a gazdasági helyzet sok államban romlott, például Görögországban. Gyakorlatilag ebben az államban mi vagyunk az egyetlen aktív bank. A AAA nem is számunkra, de a jó finanszírozási lehetőségek biztosítása fontos. Mi miből adunk kölcsön? Magánpénzből, amelyet állami alapok garantálnak. De a tőkepiacokról vesszük ki magán beruházóktól azt a pénzt a piacokról, amit utána be tudunk fektetni. Tehát amit kölcsön tudunk adni, ezt nekünk is kölcsön kell venni, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a pénzt megvédjük, és kontraciklikusan kell éppen ezért fellépnünk, mert ez a legbiztosabb eljárás. A Standard Poor's felülvizsgálta az EIB tripla H mínuszból felminősített minket tripla, h tripla A stabilra. Tehát ők is értékelték ezt a hozzáállásunkat. Értelmezésében azt mondták, hogy eh, a, a tőke emelés által jelentett további puffer az további biztonságot jelent, és a minősítésünk is azt mutatja, hogy pénzügyi profilunk nagyon erős. Egy rövid dolgot még hadd mondjak, elnök úr, az IAB külső fellépésével kapcsolatban. Körülbelül a 12%-a a hitelezésünknek az EU-n kívülre megy. 2012-ben ez kb. 7 milliárd eurót tett ki. A bank finanszírozási műveleteinek Európán kívüli részének nagy része európai költségvetési garancia alatt zajlik. Az új um, külső finanszírozási és kölcsönzési mandátumunkat remélhetőleg az új 7 éves pénzügyi keretben is megtarthatjuk, hasonló mennyiségű pénzfölött rendelkezhetünk, a tökeltételi arányunk nagyon magas volt. Ez azt jelenti, hogy kevés pénzből is nagyon sok pozitív hatást tudunk elérni. Remélem az EP is fog támogatni bennünket ebben. Az átláthatóság, ami önök számára oly fontos, a nemzetközi átláthatósági kezdeményezéshez csatlakoztunk nemrégiben, ez egy önkéntes rendszer, amely a fejlesztési és segélyezési finanszírozást könnyíti és teszi átláthatóbbá. Szeretnénk a kibocsátott és a rendelkezésre álló információt, amit a weboldalunkon is közé teszünk, egyre pontosabbá tenni. Európa sokat tett a válság ellen, de a költés még válság előtti szinten marad majdnem mindenhol, annak ellenére, hogy a reál GDP szinte már elérte a recesszió előtti szintet. E háttér figyelembevételével ahhoz, hogy a válságot le tudjuk küzdeni, a bankunk továbbra is folytatja tevékenységet a tagállamokban. A beruházási környezet országról országra változik, de megvannak a megfelelő eszközeik, hogy a maximális hatást elérhessük a tevékenységünkben. Köszönöm figyelmüket, és köszönöm támogatásukat. Eh, köszönöm szépen. Hajer úr, többen kérnek szót. Meg kell, hogy mondjam, hogy az előadó Franz Schuldert és Marinescu úr valami másoknál fogva Görögországban van, de Grészle, Grészle asszony fogja átvenni helyette az összefoglalás szerepét, és a frakciók nevében Mülder úrnak el adom meg a szót először azért, mert tudom, hogy ő hatkor el kell, hogy menjen. Tudom, hogy meglep, hogy tudom, de tudom. Jó, de először Grace asszonynak az előadó nevében. Mindig nehéz helyettesíteni Marinescu kollégát, ezért csak sporadikusan tudok beszámolni, illetve kérdezni. Mindazok után, amit elmondott elnök úr, egyébként köszönöm, hogy eljött ma hozzánk, nem igazán értem, hogy az LBB a különböző 2012-es projektek esetében most hol áll. Mennyi pénzt kapott a bizottságtól a bank, és mennyi pénzt fizetett ki. A Jaspers témában is lenne egy kérdésem. 2012-ben mi volt itt a helyzet, ami az önök éves jelentésében, tevékenységi jelentésében áll, az csak egyfajta összefoglaló. Nem igazán tudom megítélni, hogy a beruházási bank a tavalyi év során mit tett, mert több évet összefoglalóan elemeznek a dokumentumban. A második kérdésem Görögországra vonatkozik. Görögországban több száz projektről nincs híradás, a Task Force ezt nagyon szépen bemutatta, Önöknek mi a tapasztalatuk Görögországgal, és hogyan zajlanak a görögországi EBB projektek? Nagyon jó lenne tudni erről. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm, Mölder úr. Nagyon kedves, különösen kedves öntől, elnök úr, hogy el kell, hogy megadja a szót, és elmehetek eh, hat óra előtt. Eh, nekem egy kiállítás megnyitón vagyok, egy olyan kiállításról, amiről olyan sokat beszéltem, úgyhogy udvariatlan lenne, ha nem lennék ott. Nagyon alaposan jegyzetel majd azonban az asszisztensem. A háromás státuszról. Ez nem csak azért fontos, mert az Európai Beruházási Banknak jó a hitelezési előtörténete, és tudja, hogy hova érdemes befektetni, és hova nem, hanem azért is, mert a tagállamok garantálják a tőkéjét. Egyre több tagállam azonban elveszti a saját háromás státuszát. Ez a bank hitelezési tevékenységét hogyan befolyásolja, és milyen veszélye lehet a bankra. Nagyon jó, hogy támogatja a KKV-kat, és ez hagyományosan azonban a kereskedelmi bankok feladata. Hogyan tudják azt garantálni, hogy az önök állami pénzekre vonatkozó garanciája miatt a kereskedelmi bankok felé nem tisztességtelen verseny alakul ki. Tehát hogyan hozzák ezt, hozták meg ezt a döntést, hogy egy olyan tevékenységet kezdenek, ami kereskedelmi banki. Köszönöm, Jan, és akkor visszatérünk a frakció sorra. Eh, Szerdert kolléganő. Köszönöm szépen. Hoyer úr, sajnálom, hogy nem tudtam az elejétől fogva itt lenni. Sajnos másút kellett lennem egy jelentés miatt, elnézést tehet, hogy nem tudtam itt lenni. Egy vacsorát is elköltöttünk önnel nemrégiben, és ott egy nagyon érdekes beszédet tartotta az EBB tevékenységéről. Lenne egy kérdésem a növekedés témakörben. Ön ezen a területen jobban ismeri ki magát, mint mi, és nagyon szépen elmagyarázta, hogy miről is van itt szó, és beszélt az EBB növekedéséről és mm. új pénzügyi eszközökről, kormányközi jellegű eszközökről beszélt, de az EBB ápol bizonyos kétoldalú kapcsolatokat egyes kormányokkal. Mi a helyzet a pénzügyek ellenőrzése terén? És mi a helyzet a parlamentnek történő jelentéstétellel Ugye itt van ez a jelentés, itt tájékoztatják a jelentés révén a parlamentet is, de van itt egyfajta társfinanszírozás a tagállamok felé, amelyről nem tudnak százszázalékosan beszámolni. Ez ugyanis közvetlenül a nemzeti pénzintézetek alá tartozik, tehát mondom még egyszer, az önök által bemutatott jelentésben, az önök által összeállított jelentésben tudnak-e egyáltalán felelősséget vállalni a más pénzintézetek által végzett feladatokért is? Még egy kérdés. A saját tevékenységükkel kapcsolatos ez a kérdésem. Utána néztem, hogy önök milyen kapcsolatot ápolnak spanyol pénzintézetekkel, spanyol bankokkal. Tud-e mondani nekünk valamit a más bankokkal folytatott együttműködésükről, például német bankokkal folytatott együttműködésről. Tudjuk, hogy ugye Németországban egészen más a rendszer, mint mondjuk Spanyolországban. Továbbá az EBB foglalkozik bizonyos projektekkel, néhány potenciális kedvezményezett bírálta az LBB-t. Most a szakbizottság szemszögéből teszem fel a kérdést. Hogyha nem tudnak hitelt nyújtani egy-egy projekthez, akkor vannak-e más pénzeszközök, állami támogatás lehetősége felmerül-e például. Érinti ez a kompetenciák felosztását a jövőben. Hallhattunk tehát néhány bíráló szót, néhány bíráló hangot potenciális kedvezményezettek részéről. Erről mit gondol? Továbbá, mennyiben működnek együtt az Európai Unió határain kívül lévő országokkal, a Magreb területére gondolok konkrétan, a beruházási bank tevékenységének hány százaléka vonatkozik olyan pénzintézetekre, vagy érint olyan kormányokat, amelyek Észak-Afrikában találhatóak? Köszönöm. Köszönöm szépen, Odi úr. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, üdvözlöm Önt a körünkben. Szeretném elmondani, hogy a parlamenti képviselőket nagyon komolyan megérintette az, hogy ön egy ilyen kormányközi intézményként, akiket semmi nem kötelez arra, hogy eljöjjenek az Európai Parlamentbe, mégis eljön, és ezt az eszmecselőt lefolytatja velünk. Ezt nagyra értékeljük. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy intézményi szempontból a mi ö, szakbizottságunk hatáskörébe tartozik az EBB. Ez azért nagyon fontos, mert gyakran a pénzügyi bizottság foglalkozik, a gazdasági bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, de a mi kompetenciánkba tartozik, pedig az EBB kérdése. Már fél tucat éve felteszem ugyanezt a kérdést mindig, elnök úr, e prudenciális felügyeletre volna-e szükség az önök tevékenysége felett. Ezt az Európai Parlament időnként javasolja az ön elődjével, illetve az LKB elnökével is megvitattuk ezt már párszor. Ennek a jogi alapja is a bankunióhoz használt jogalap lehetne. A tanács azonban sajnos nem ért egyet velünk. Az Európai Bizottság nem akar addig javaslatot benyújtani, amíg a tanács nem ért egyet a javaslattal, tehát így körbe-körbe járunk. Mi önkéntes alapon szeretnénk egy javaslatot benyújtani. Megvan-e az EBB-ben az a hajlandóság, hogy egy felügyeleti hatáskört elfogadjon maga fölött, adott esetben az LKB e által? Kapott-e, illetve van-e reakciója azzal a gondolattal kapcsolatban, hogy a bankok és a banktársulások Európában hogyan fordulhatnak önökhöz. A hosszú távú beruházásokkal kapcsolatban szerintem még nem gondolkoztunk el eléggé magas szinten azon, hogy a különböző infrastruktúrákat az európai területen honnan lehetne finanszírozni. Persze a számokat ismerjük, 1000-1500 milliárd euróra lenne szükség, hogy a terepen beruházásokat tudjunk finanszírozni belőle. Szerencsétlen EBB gondolhatják maguk, nekünk is az az érzésünk, hogy amikor az EBB-vel tárgyalunk, akkor tőlük várjuk ezt a megoldást. Láttuk azt, hogy az Európai Tanács, már nem emlékszem, hogy mikor, arra azt bízta az EBB-re, hogy gondolkozzon el nagyon magas szinten erről. Ezt a javaslatot egyébként azért is bíztuk a az EBB-re, mert nem volt jobb ötletünk, hogy kik tudnának egy hosszú távú finanszírozásra vonatkozó hatástanulmányt vagy tanulmányt elvégeztetni. Az összes ilyen infrastruktúrára gondolok, de hát um, amikor önök pénzt vesznek kölcsön, akkor tudják, hogy vannak olyan beruházások, amelyeknek a pénzügyi megközelítésével van probléma. Most ez az államok által elvégzett tőke emelés, hogyha jól értettem, 200-220 milliárdra rúg. Igazából nem nagyon értettem azt, hogy honnan jön az a plusz 10 milliárd, vagy hogy az kinek kellett, vagy miért fizetnie. Tehát ezt a készpénzben kifizetett 10 milliárdot, ha egy kicsit jobban elmagyarázná. 220 milliárd van tehát az ön kezei között, de ezt a 10 milliárdot valahogy nem értettem, hogy ez hon, hogyan és hova került. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó uh, Paul Ribis. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem a fejlesztési segélyekre vonatkozik, az afrikaiakra. És Bibalc biztos számos projektet indított az energia, víz, tisztítás és egyéb területeken. És megpróbál új struktúrákat lefektetni. Mi a helyzet a társfinanszírozással? Egyrészt az Európai Bizottság finanszíroz, másrészt pedig az Európai Beruházási Bank. Az olyan projektek, mint a Jeremy vagy a Jászmin, a kisüzemi struktúrákat kívánják ezekben az országokban segíteni, és ennek megfelelően kapnak-e ezek a vállalatok pénzügyi lehetőséget, hogy például a saját eh, víztisztító művükbe, vagy eh, szennyvíz elvezető rendszerükbe beruházhassanak, hogy az ottani szintet, normát emelhessék. Nagyon fontos lenne az együttműködés a mi KKV-ink, tehát az európai KKV-k, és az Európán kívüli KKV közti együttműködés. De ez a híd feladat, ezt ez meg kellene ragadni, hogy a kicsi a kicsivel összeállhasson, egy nagy nemzetközi koncerné, amely hiszen, és mert hiszen az igazán nagy koncernek azok ilyen kisebb jellegű vállalkozások vagy üzleti lehetőségeket nem ragadják meg. Tehát hogyan lehetne kormányközi szinten az Európai Bizottság EP segítségével PPP modelleket kiépíteni? Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy frusztráló, amit mondani fogok, de ezek a kérdések mély választ eh, és részletinformációt eh, igényelnek, igyekszem ezeket majd mind megadni. De a lexikográfiai képességeim korlátozottak, nem tudom, hogy mennyire lesz kiegészítő a válaszom. Az EU költségvetési alapokat többféle eszköz formájában alkalmazzuk, és ez lenyűgöző a kockázat megosztó lehetőség, az IAF mandátum alapján, amelyet mellesleg most hajtunk végre. Az IAF számára most eh, alakítunk ki egy külön részt, remélem mások is hozzá fognak járulni, de hát ez időt igényel, és közben azért fontos tovább mennünk. Fontos, hogy a munka ne késlekedjen, még akkor is, hogyha az új bizottság, új parlament még nem állt fel. De különböző eszközeink vannak, amelyek keretében együttműködünk a bizottsággal, a Jasper, a Jeremiás és a Jessica, például ilyenek, és nagyon jók. Jó példa ez, hisz úgy gondolom, hogy részletes válaszokat írásban adnék meg, de azt még elmondom, hogy a Jessica-nál 2012-2013-ban 30,270-ről 28 milliót költöttek el a mai napig, tehát össze lehet adni az éveket A számok így tulajdonképpen lenyűgözőek, különösen akkor, hogyha megnézzük, hogy mit értünk el vele. Ahol csak lehet, a bank vállalkozásai és az Európai Unió költségvetésében is három dolgot kell összekapcsolnunk. A támogatások, amelyeket a bizottság az elképzelése alapján nyújthat, olyan banki hitelekkel, amivel multiplikációs hatást indítunk el. A 25-30-szoros dimenziót lehet így eh, elérni. A Jasper a legjobb példa erre. Ezt szerintem sokkal több országra kellene ki terjeszteni a technikai és pénzügyi támogatással, amit biztosíthatunk. Még az EU-n belül is vannak gazdaságilag problémamentes országok, ahol az infrastruktúra technikai végrehajtása jelent csak problémát. És mindig vannak olyan, lesznek olyan országok, akik azt mondják, hogy jó, nem kell, nem érdekel a kamat, sokkal inkább a, a szaktudás. A Dél-Amerikában, Közép-Amerikában, vagy Afrikában vízbankoknak hívják a bankokat, akkor amikor azok a vízhálózat fejlesztésére tudnak hiteleket nyújtani. De, mint mondtam, írásban konkrét számokat fogunk eladni. A KKV finanszírozása a, már megvan a tapasztalat erre vonatkozóan. De ez egy nagyon nehéz kérdés. Egyrészt ugyanis ösztönző az, ahogy fogadják az új eszközöket, másrészt pedig néha meglehetősen hosszú idő telik el addig, amíg beindulnak a dolgok. Hát ez az időszak gyakran eh, idegölő. A partnerbankok felé egyértelművé kell azonban tenni, hogy nekünk nem annyira a partnerbanknak való hitelezése fontos, hanem az, hogy ők aztán tovább hitelezzenek. Tehát mi nem likviditás támogatást akarunk a tagállami bankoknak adni, hanem azt várjuk, hogy ezt a pénzt tovább görgessék a kedvezményezettek felé. Nos, ehhez nagyon intelligens nyomonkövetésre van szükség, amit persze nehéz felállítani, de úgy gondolom, hogy azért már javulunk. E, meg lesz a jelentés is minél hamarabb, és amint elkészült, akkor átadjuk öröknek. Ez az egyik legnagyobb e, problémám. Például az állás, a megoldási mechanizmusokkal. Olyan, olyan óriás összegekről beszélünk, amelyek a közvetítők közpolcain ülnek és várnak arra, hogy a kedvezményezettek megkaphassák. Ezt a folyamatot szeretnénk elsőképpen meggyorsítani. Ja, Mulder kérdezte, legalábbis az én értelmezésemben így volt, hogy a kereskedelmi bankokat nem, a, nem akarjuk-e kiszorítani, vagy versenyezni velük. Nos, hogyha van valamilyen finanszírozás, amit a kereskedelmi bank vagy más biztosíthat, vagy tagállami kereskedelmi bank, akkor csinálják, csinálják, mert épp elég más munkánk van, és arra tudunk akkor koncentrálni. Nagyon sok esetben csak a lehetőséget biztosítjuk arra. Tehát abba a helyzetbe hozzuk, hogy a magánbankok vagy kereskedelmi bankok a KKV fronton aktivizálódjanak. A Lehman Brothers olyan sokkot váltott, óriási sokkot váltott ki. A szabályozói oldalon a következményei ennek azt eredményezték, hogy jelentős mértékben csökkent a KK, különösen a KKV-k számára az elérhető hitel. És úgy gondolom, hogy anélkül, hogy bárkit kockáztatnánk, ezt kell biztosítsuk. A társfinanszírozás. Nos, Sanders asszony, nem egészen értettem a kérdést. Talán majd a későbbiek során részletesebb meg tudjuk ezt, benni, ezt beszélni. De az világos, hogy mi nem atományozó intézmény vagyunk, ez egyértelmű. Nem a mi feladatunk a, támog, a támogatások, nem, mi hitelt nyújtunk a lehető legszilárdabb alapon. Nem a feladatunk az sem, hogy a kockázatokat elkerüljük de a kockázat fedezése és kezelése, igen, néha ezt eh, nem veszik észre, azt hiszik, hogy mindent biztosítani akarnak. Persze hát nem, a, nem az a feladatunk, hogy elégessük a tagállamok pénzét, hanem hogy hogy a nyilvánvaló kockázatok szemben levédjük őket, és ez működik. A társfinanszírozás kérdése többször felmerült. Nos, úgy gondolom, hogy a társfinanszírozás kulcsfontosságú. Egy, azért, mert nagyon sok tagállam nem képes saját rész, részét biztosítani a projekt finanszírozásban, már pedig az EU jogszabályok szerint kötelesek erre. Hitelt kell tehát felvenniük azért, hogy a saját részüket a projektekhez befizessék. Technikai értelemben jellemző módon ezt teszi a bank. Tehát lehetővé tesszük a tagállamoknak, hogy például a strukturális alapokat abszorbálják. Segít Tűk a tagállamok abszorpciós képességeit javítani. Ez az egyik, a második dolog. Említettek azt is, hogy infrastruktúra finanszírozásra van szükség az EU-ban a következő években. Az, hogy erre költségvetési forrásokat mobilizáljunk, hát ez abszolút illúzió. Az infrastruktúrának még azokban a tagállamokban is, amelyek eh, gazdasági értelemben nagyon jó helyzetben vannak, nos az infrastruktúra katasztrofális még ezekben az országokban is. És csak magánforrásokkal az állami infrastruktúra finanszírozás lehetetlenség. Néha azt mond, vagy azt szoktam mondani, hogy el kellene már végre gondolkoznunk, hogy, hogy, hogy mi van a válságon túl, mert ott fogjuk látni, hogy Európa milyen sok országában, az én országomat is beleértve, milyen mértékben elhanyagolták az infrastruktúrát, és erre sokkal több forrást kell majd mozgosítani. A mi bankunk tipikus eszköze annak, hogy a magánforrásokat mobilizáljuk. 80 milliárd eurót mozgósítunk kötvénykiadvány kiadás révén magánbefektetőktől, és így hozzuk őket be az állami infrastruktúrába. A tudás energiahatékonyság finanszírozásába így vonjuk be, vagy stratégiai infrastruktúrába, fejlesztésbe, mint szállítás, közlekedés, energia, információs technológia, és persze a KKV üzletág de sokkal többet kell tennünk azért, hogy magánforrásokat vonzunk. Ezzel meg tudjuk őrizni a bankok erős helyzetét a piacokon. Ez a 10 millió eurós készpénz injektálás, ez tulajdonképpen felszólítás arra, hogy még több privát forrást mozgósítsunk. Hogyan sikerült ez? Odi úr ezt a kérdést tette fel. A, amikor tavaly a bankhoz kerültem két évvel ezelőtt, akkor lenyűgöztek a mérlegszámok. 222 milliárd tőke a mérlegen. Csak sajnos a tagállamok elfelejtették elfelejtettek ebből 11 milliárdot befizetni, sőt, Itt van ez a 11 milliárd, és ennek a, az elmúlt 50 év mm, halmozott nyeresége olyan 40-valahány milliárd, ettől olyan a mérleg, amilyen. A tagállamok úgy döntöttek, hogy a durván 50 milliárd hátterében szükséges az üzleti volumen csökkentése banki szempontból, és ezért így határoztak két évvel ezelőtt. A múlt év elején lefele mentünk. Senki sem várta azt, hogy 2011-12-ben a gazdasági pénzügyi válság még mindig tomboljon. Akkor már láttuk, hogy pusztán a mérleg problémájának megoldásával, a készpénzi injektálással 50-ről 60 milliárdra a, az immateriális eszközök sikerült három évre, három éve már 50-ről 70 milliárdra emelni a vállalkozási volumenneket. És ezzel nagyon szilárd tőke megfelelési arányt, olyan 27%-os tőke megfelelési arányt sikerült fenntartanunk. A felügyelet kérdéséről. Rendkívül érdekes kérdések érkeztek. az Európai Parlament kérte, a, hogy a bank felügyeleti mechanizmusok tárgya legyen. És ha jól tudom, akkor az Európai Központi Bank bankot kérték meg 6-7 évvel ezelőtt, nem tudom pontosan mikor, hogy vegye át a, az EBB felügyeletét. Akkor az LKB e nem akarta, megtagadta ezt, és ez volt az oka annak, hogy a bank önkéntes megállapodást kötött a luxemburgi központi bankkal. Hálásak vagyunk a luxemburgi kollégákért ezért, hiszen ez rendkívül nagy munka, és dicséretet nem kapnak érte, de nagyon fontos számunkra, hiszen ez egy ilyen light felügyelet, egy ilyen könnyített, nem pedig a kemény formája, amit az LKB tenne új szerepkörében. Hogyha ők lesznek a felügyeleti hallgatóságunk. De nem szabad megfeledkezni abból, hogy az EBB lenne az első olyan nemzetközi pénzintézet, amely fölött felügyeleti szerv áll sem az EBRD, sem a Világbank, sem az EKB nem fölött nincs felügyelet, tehát mi lenne az első? Ilyen ehhez nagyon sok ö, ö, odafigyelésre van szükség. Nagy kaland ez. A következő években biztos ad munkát, de készen állunk rá. Az igazgatóság felelős tagjaként tagjának is mondtuk, erre készen állunk. Volt még egy kérdés, hogy kik a részvényesek a bankban. A bankot a tagállamok, az Európai Gazdasági Közösség tagjai alapították a római szerződés idején. És a 28 tagállam a tulajdonosunk. Ha az Európai Unió tagállamai további részvényest akarnak, akkor persze lehet, de erről ők döntenek. Ez mi nem kezdeményezhetjük. Ennek a kezdeményezésnek a részvényesek részéről kell érkeznie. Úgyhogy én itt most kvázi a tagállamok megbizotjaként vagyok itt. Az ő kéréseiket kell teljesítenem. Az Európai Parlament számomra természetes szövetséges az EU-n belül is és az EU-n kívül is. Nem is kell mondani ezt. Um, I talked about infrastructure financing. Beszéltem az infrastruktúra finanszírozásról. Azt hiszem, hogy tekintve a különböző nemzeti fejleményeket, nemzetállami fejleményeket, érdemes különösen odafigyelni erre a területre. Talán több tudományos kutatásra lenne szükség ezen a téren. Ugyanis nem foglalkozunk eleget azzal a tényel, hogy a globális versenyben hátrányba szorulunk. Hogyha nem fektetünk be többet az infrastruktúrába, és a tudás alapú társadalom infrastruktúrájába, akkor attól tartok, hogy a világ nagy része elhúz mellettünk, mi pedig nagyon-nagyon le fogunk maradni. 2000, 1980-ban a világ GDP-jének több mint két harmadát az OECD országokban termeltük, Tíz év múlva ez az arány egy harmad lesz csupán. Hogyha megnézzük tehát a számadatokat, és az innováció finanszírozás területét, akkor még rosszabb a helyzet. Olyannyira a válságkezelése figyelünk az Európai Unióban, hogy megfeledkezünk azokról a kihívásokról, amelyek szorosan kapcsolódnak a globalizációhoz. Amint a válságnak vége lesz, lehet, hogy nagyon rossz körülményekre ébredünk hirtelen. Tekintettel arra, hogy milyen súlyos következményei lehetnek regionálisan és szociális értelemben is, hogyha az IKT struktúra hiányában a kisvállalatok elhagynak bizonyos területeket, elhagyják azokat a területeket, ahol nem férnek hozzá a gyors internethálózathoz, internetkapcsolathoz. Ez már egy megfigyelhető jelenség Európában. A tagállamok szem előtt tévesztették eh, ezt a célkitűzést, tehát az internet infrastruktúra kiépítésének szükségességét. Ami a társfinanszírozást illeti Afrikában, teljesen egyetértek a felszólalóval. Ugyanakkor ez olyasmi, ami túlterhel egy eh, nagymértékben központosított bankot, amely 2000 munkatársal több mint kétszeres volumenét mozgatja, kétszeresét mozgatja meg annak a volumennek, amelyel a Világbank operál több mint 12 ezer munkatársal. Ez tehát azt jelenti, hogy a Világbank, hogy egy fejlesztési bank egészen más volumenekkel dolgozik és más kapacitásokkal. Nem várható el tőlünk ugyanez, tehát nekünk mindig partnereinkre kell támaszkodni, például a különböző kereskedelmi kamarákra. Viszonylag nagy partnerekre van szükségünk ahhoz, hogy ne veszünk el a mikroméretű tevékenységekben. Noha a mikrofinanszírozás persze számunkra is egyre nagyobb jelentőséggel bír, ugyanis egyre változik a mikrofinanszírozás mikéntjének struktúrája, különös tekintettel Afrikára. A mobiltelefonok hihetetlen evolúciót, fejlődést indítottak útjukra Afrikában a mikrofinanszírozás területén. Remélem mindenre kitértem. A kollégák majd gondoskodnak arról, hogy azokra a kérdésekre is válaszoljunk írásban, amelyekre most itt nem tudtam kitérni közvetlenül. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy kielégítő volt a válasz. Van-e még olyan kollega, akinek kiegészítő kérdése lenne? Ayala Sender asszony, de az ön kérdéseit... Eho valami mást akar kérdezni, jó? Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm a nagy lelkűségét. Először is Hoyer úr, szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Odio úr mondott a növekedésről, illetve ahhoz is, amit ön az imént elmondott. Remélhetőleg önt meghallgatják és odafigyelnek önre az ön hazájában is, hiszen a válságban befektetésekre van szükség. A befektetések révén tudunk a válságból kijutni. Tehát remélem, meghallják az ön véleményét a hazájában is. Csak befektetésekkel tudunk a válságból kijutni. Tényleg remélem, hogy odafigyelnek arra, amit mond. Köszönöm szépen. Nagy a kísértés, hogy hasonlóképpen válaszoljak, de Őszintén szólva, engem tényleg az aggaszt, hogy túlságosan a rövid távú célokra figyelünk, és nem a hosszú távú kitekintés dominál. A bankban a mi filozófiánk az, hogy mindig összefogjuk egymással a hitelezést, a tanácsadást, a különböző eszközök összefogását, és az innovációról sem szabad megfeledkezünk. Ha megnézzük az innovációs tevékenységet, a különböző szabadalmi kérvényeket, a K plusz F beruházásokat, tehát rettentő a helyzet, és ha megnézem Kuala Lumpurt, vagy Jakartát, vagy Brazíliát, húsz év múlva ott fognak megtörténni a jelentős fejlesztések, ott születnek majd a jelentős döntések. Remélem, a gyermekeim nem arra ébrednek majd egy napon, hogy lemaradtunk, mert nem cselekedtünk időben. Köszönöm szépen, és állok rendelkezésükre. U ziet eh, de glimlachende gezichten. En uh... Nagyon szépen köszönjük mindazt, amit elmondott, és eh, köszönjük ezt a nyitottságot, a, azt, hogy rendelkezésre állt, köszönjük az együttműködést, ami tökéletes. Mindezt szívből köszönjük. Az ülést ezzel lezárom. Nem, ha csak nincsen további megjegyzés, holnap reggel 9 órakor folytatjuk. Mindenki hozza a szavazókártyáját, mert azzal fogjuk kezdeni. Köszönöm.